Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Wir hatten ja bereits Üdvözlöm a kollégákat a nyári szünet utáni első hivatalos teljes körülésünkön. Volt már egy külön ülésünk szűkebb körben, amelynek a témájával ma is és a következő napokban, hetekben is foglalkozni fogunk kérem a kollégákat, hogyha éppen miatt eh, ma hosszabb lenne az ülés, mivel a napi rendünkre föl kellett venni egy új napirendi pontot, az új szerbiai eh, főképviselet eh, vezetőjének a meghallgatását, legyenek megértőek, illetve tartsák be szabályokat, hogy be tudjuk gyömeszölni a napirendbe a sok témát. Második pont, napirend elfogadása után az elnök közleményei, sőt ez már a negyedik. Egyiptom és Szíria témájában a titkárság elő készített egy állásfoglalást, a frakciók ezt most tanulmányozhatják, de több frakciótól azt hallottam, hogy nem is kívánnak állásfoglalást elfogadni, éppen azért, mert a helyzet napi szinten változik és átláthatatlan. Valóban ennyi igaz, hogy ha kitűzünk egy időpontot a vitára, akkor lehet, hogy addigra teljesen más lesz a helyzet, mint tegnap. Aztán itt van még Oroszország, Ukrajna, erről már előzetesen ezekről a témákról cseréltünk eszmét. Itt egyértelmű jelét akarjuk adni a nyilvánosság előtt, hogy mit gondolunk Ukrajna és Oroszország viszonyáról. De a koordinátoroknak persze ezt még konkrét formába kell önteni és nyilván a többségnek pedig, pedig Egyiptom és Szíria, és persze Ukrajna és más szomszédországok, illetve maga a szomszédsági politika, mint olyan, a legizgalmasabb, úgyhogy úgy gondolom, hogy Füle biztos urat most már ideje lenne megkérdezni a következő hetek során ezen témák kapcsán, egy eszmecserét folytatni vele, majd szerdán ezt konkretizáljuk hiszen előfordulhat, hogy ezen állásfoglalások némelyike akár a legközelebbi Strasburgi sürgőségi témák közé is bekerül. És kérem a kollégákat, hogy még a mai ülés alatt a frakció gondolkodjanak el azon, hogy ezeket mikor ejthetnénk meg, és milyen közös álláspontra kéne jutnia a szakbizottságnak ezekben a kérdésekben. Van bőven elfogadandó jegyzőkönyvünk, a titkárság nagyon sokat dolgozott a nyári szünet alatt, és az utóbbi napokban különösen. Nagy élvezettel gondolom mindenki elolvasta ezeket, amint megérkezett, és egyet ért velük. Van-e bárkinek esetleg mégis ellenvetése a jegyzőkönyvek elfogadásával szemben? Akkor térjünk rá az EU-Ázsia kapcsolatok témára Bütikófer urat kérem, hogy vezesse be erről jelentését. Nach den bisherigen Vorstellungen ist es so, dass Elképzelésünk szerint szeptember 10-én 12 óráig kéne itt egy hivatalos dokumentumot elfogadni, és ebből kiindulva kérem őt is, hogy világítsa meg a témát. Mi vagyunk az illetékes bizottság, ez az első eszmecsere a témában. És persze szeptember 9-én Strasbourgban majd Szingapúr külügyminiszterével leülünk, és ebből a szempontból sem mindegy, hogy ma mit beszélünk meg. Reinhardt, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Ennek a jelentésnek az a témája, hogy hogyan lehet a politikai együttműködést erősíteni az EU és az ASEAN szervezet között. Nem célunk ugyanakkor az EU és egyes ASEAN országok közötti kapcsolatokról állást foglalni. Ezt a PCA-ken keresztül úgyis a közeljövőben ezeket a bilatáris kapcsolatokat majd megvitatjuk, ennek megvannak a maguk felelősei, és ezekről úgyis lesz szó. Tehát külön választjuk a dolgokat, és itt kizárólag az ASEAN, mint teljes szervezet volt mérvadó számunkra. Ugyanakkor fontosnak gondoltuk ebben a jelentésben, hogy egy egyszerű ellenzés ben valamennyi ASEAN országot egy kicsit elemezzük gazdasági értelemben, de nem csak gazdasági értelemben, hanem politikai szempontok alapján is, és az alapján, hogy az EU számára az adott ország milyen ö, stratégiai jelentőséggel bír, illetve hogy változott-e ez a jelentőség. Az utóbbi hónapok során több meghallgatás volt ebben a témában, és sokan szóvá tették, panaszolták, hogy az EU mintha elvesztette volna érdeklődését az azán országok iránt, és el kell, hogy ismerjük, hogy ebben van valami, de időközben azért változott a helyzet, Estonasszony például idén először ugye legmagasabb szinten képviselte az EU-t az ASEAN fórumon Szingapurban, és ez azért valamit jelent. De nyilván egy fecske nem csinál nyarat, általában és hosszú távon kell nem csak a politikusok közötti kapcsolatokat erősíteni, hanem a szakértői csoportok kulturális és gazdasági szereplőcsoportok között ugyancsak. A jelentésben az intézményi kapcsolatok fejlődéséről szó van. Amikor a vázlatát írtam a szövegnek, akkor még nem tudhattam, hogy egy delegáció ö, vezetők ö, értekezletének Jakartai útja készülőben van. Én ezt nyilván üdvözlöm, és örülünk annak, hogy egy ilyen utazás majd megvalósulhat. Amúgy is javasolni akartuk az intézmény együttműködés esetleges kibővítését, persze mindig azzal, hogy a legjobb egy parlamenti közgyűlés létrehozása lenne az ASEAN tagállamok és az EU között. Ezzel kapcsolatban persze érdekelne az önök véleménye. Megpróbálok ebben a szövegben olyan javaslatokat tenni, amelyek talán az önök prioritásjai is, mint például a kulturális kapcsolatok évének megszervezése az ASEAN és az EU országok között. De óvatosan fogalmazok, a biztonságpolitikai együttműködés terén azt hiszem, hogy az EU ö, lehet, hogy ezzel már túl nagy halat fogna. Túl nagy falat lenne nekünk, de az biztos, hogy a folyamatos együttműködést bizonyos biztonságpolitikai kérdésekben, mint például a kalózkodás elengedhetetlen, és ez például mindkét fél számára fontos, érdekes lehet. kritikusan olvassák a szöveget, ne fogadják el minden áron azt, amit javaslok. Nem lenne jó, hogyha üres kereteket teremtenénk, amelyeket aztán senki nem tört meg, tört meg tartalommal. Tehát nem teszünk magunknak szívességet azzal, hogyha egy patyomkini falut építünk itt, inkább kevesebb, de konkrét, megfogható politikai dimenziójú együttműködési javaslatokat tegyünk. Utolsó megjegyzésem, elnök úr. Az egyik ASEAN tagállam már is kritikusan nyilatkozott egyes megfogalmazásokkal kapcsolatban, és egy másik pedig azt kritizálta, hogy korábbi állásfoglalásainkra hivatkozunk, amelyek némelyike nem mindegyik helyi kormánynak van az ínyére. Úgy gondolom azonban, hogy miközben érdekünk és akaratunk az együttműködés, ezeket a hivatkozásokat nem hagyhatjuk ki, kapcsolatrendszerünket nem lehet úgy építeni, hogy magunkkal szembe menjünk, és a saját kritikáinkat elhallgassuk, tehát a hivatkozások megmaradnak. Várom a módosító és jobbító javaslataikat. Bitte doch sich an kurze Redefristen zu Kérnék mindenkit, hogy tartsák be a felszólalási időt. Hogyha Jegle asszony még inkább integet, akkor majd csak második lesz, de így most elsőként kap szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy azonnal szót kaptam, hiszen később sajnos máshová kell mennem, az Agri Szakbizottságban szavazni fogunk ugyanis, és azt hiszem sokan fontosnak tartjuk az Agri Szakbizottságbeli szavazást itt körünkben. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jelentést. Úgy gondolom, jól sikerült a jelentés, ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni. Fontosnak tartom, hogy az eddigi kapcsolatainkat az ASEAN-nal világosan vázolja, és a frakcióm nevében szeretném megköszönni azt is, hogy olyan korán bevonták az árnyék jelentéstevőket a munkába. Hangsúlyoznám azt is, hogy sok minden abból, amit a megbeszéléseinken elhangzott, sok minden abból, amit én konkrétan kértem is, ma szerepel már a jelentésben, ennek nagyon örülök. A kétoldalú kapcsolatok fontos alapját képezik a megállapodásnak, másrésztről azonban egy újabb, átfogóbb alapra is szükségünk van. Van már hét partnerség és együttműködési megállapodásunk egyes országokkal, és fontos, hogy ebből egy átfogóbb keret nőjön ki. Gazdaságpolitikai fejleményekkel kapcsolatosan is állást foglalhatunk a jelentésben, ezt meg is teszi a jelentés. Ezen túlmenően biztonságpolitikai dimenzió is vannak a szövegnek. Itt én csak olyan módosítókat eszközölnék, amelyek világosabbá teszik a szöveget, határozottabban fogalmaznak, de alapjában nem változtatnak a szövegen, annak jelentésén. Ugyanez igaz az integrációs politikai megközelítése is. Számomra fontos a politikai integráció vetületének megléte a szövegben, de a gazdasági integrációra is szükség van, és a kultúrpolitika is természetesen az egésznek egy szerves részét képezi. Az oktatás számomra egyenrangú az általános kulturális politikával, az oktatás és a kutatás szerepe is nagyon fontos szerintem, és itt is hozzájárulhatunk az együttműködéshez. Ami a parlamentek szerepét illeti az együttműködésben, ebben a kérdésben teljes mértékben támogatom a jelentéstevőt, és hogyha az elnök úr most nem figyel, akkor ebből arra következtetek, hogy majd lesz még erről azért szó a továbbiakban. Mindenképpen azonban fontosnak tartom ezt a követelést, hogy egyenrangú partnerekként tudjunk vitát folytatni egymással. A parlamenti, közös parlamenti, hivatalos parlamenti közgyűlés kérdése, tehát mindenképpen vitát szít majd a továbbiakban is, de ezt fontos kérdésnek tartom. Úgy gondolom továbbá, hogy a szöveg többi része célra vezető, talán hogyha itt-ott határozottabb megfogalmazást alkalmazunk, akkor mindenképpen kiváló szöveg születik majd, és én is egyetértek azzal, nincs szükség üres keretre, fontos, hogy tartalma is legyen az együttműködésnek, és az első fontos lépés mindehez a megerősített együttműködés lenne véleményem szerint. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Nekem ugyan nem kell elmennem az Agri szakbizottságba, de én is rövid leszek, hogy eleget tegyek a kérésének. Megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a jelentéstevőnek a kiváló munkát és együttműködést. Jegle asszonyhoz hasonlóan én is úgy vélem, hogy intenzív eszmecserét folytattunk, előzőleg, ezért a jelentés valóban olyan, amilyennek lennie is kellene. Én is azt gondolom, hogy van értelme a parlamenti dimenzió erősebben hangsúlyozni. Nagyon pozitív tapasztalatokra tettünk szert Latin Amerikával ezen a téren. Példaértékű lehet ez a parlamenti szintű együttműködés az ASEAN országokkal való együttműködésben. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a biztonságpolitikai vetület tehát nem kellene annyira forszírozni. Az Európai Uniónak már egyébként is elég gondja van a biztonságpolitikai viták területén, természetesen szót lehet ejteni a kalózkodás problémájáról, de ezen túlmenően úgy gondolom, mi magunk sem tudunk igazán tevőlegesen szerepet vállalni, ezért ezt a dimenziót tehát nem kellene tovább hangsúlyozni. Lehet, hogy nyújtok majd be módosításokat, de ezek nem változtatnak majd a szöveg lényegén, sokkal inkább egy kicsit határozottabb megfogalmazásra vonatkoznak majd. A munkakörülmények kérdése például számomra rendkívül fontos kérdés, és úgy gondolom az európai gazdaság számára sem érdektelen. Ez a kérdés ugyanígy az emberi jogok, a fenntarthatóság és a nők jogai, ezek olyan kérdések, amelyekről úgy gondolom szót kell ejtenünk. Mindjárt be is fejezem, nagyon örülök annak, hogy a jelentés, bár nagyon sok területre kitér, tiszteletben tartja a többi szakbizottságunk életékességét. Gondolok itt például a külkereskedelmi szakbizottságunkra. A szöveg nem provokálja ilyen értelemben a többi szakbizottságot, ezt nagyon jónak tartom, és biztos vagyok abban, hogy végül egy kiváló jelentés születik, amely nagy többséget kap majd a plenáris ülésünkön is. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Sajnos nem csatlakozhatom a köszönetnyilvánításokhoz, mert annak ellenére, hogy árnyék jelentéstevő vagyok, de egyáltalán nem hallgatták meg a véleményemet, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ez nem felel meg a demokrácia szabályainak, ez, sőt, ez nagyon súlyos, hiszen hogyha más országok demokráciáiról beszélünk, akkor lehet, hogy először itthon kellene gondolkodnunk a demokráciában, tehát itt a házon belül. Ráadásul szerintem hiányos ez az anyag, és fontos gondolatokra nem tér ki. Például azzal kapcsolatban, hogy 600 millió potenciális partnert szerzünk 2015-ben a, ezen a rendszeren keresztül, és ez nagyon nagy veszteség lenne, hogyha ezt a piacot nem tudnánk megnyerni magunknak, mert nem hiszem, hogy az jó gondolat, hogy Európát bankomathoz hasonlítjuk, állandóan csak pénzelünk másokat, és közben ezek az országok Japánnal és Ausztráliával kereskednek, mi pedig fizetjük a dolognak a számláját. Tehát azt hiszem, hogy itt szükség lenne arra is, hogy odafigyeljünk arra, hogy gazdasági szempontból hogyan tudunk ezekkel az országokkal együttműködésre jutni, hiszen akkor, amikor, inter, amikor parlamentközi együttműködésről beszélünk, akkor nem lehet, például Bruneiben nincs is parlament, akkor miről beszélünk? Ez egy abszolút monarchia. Laos és Vietnám például egy pártrendszerben él, tehát miről is beszélünk akkor itt egyáltalán? Jó lenne, hogyha látnánk azt, hogy kikkel kívánunk egyességre jutni, és az is jó lenne, hogyha a következő találkozóra mindenkit meghívnának, és ott közösen vitatnák meg ezeket a pontokat, ugyanis a demokrácia így néz ki. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is csatlakozom azon kollégákhoz, akik megköszönték a jelentést a jelentéstevőnek. Úgy gondolom, két dolgot kell elsősorban hangsúlyozni. Egyrészt Reinhard Bütikofer felmutatta azt, hogy évek óta jó irányba fejlődik a régió, mégsem foglalkoztunk az Európai Parlamentben eleget ezzel a régióval. Fontos, hogy legyen egy közös megközelítésünk e régióval kapcsolatosan, hiszen annak jelentősége a jövőben mindenképpen nagymértékben növekedni fog. Másrésztben pedig az ASEAN integrációs projektnek nem a különbözőségét állítja középpontba az Európai Uniótól, hanem a közös szempontokat, és megpróbálja megvizsgálni azt, hogy milyen különböző területeken tudunk közelebb kerülni egymáshoz, így például a kultúráról és a tudományról beszél. Örülnék abban, hogyha további témakörökben is meg tudnánk állapodni majd a további együttműködés során, örülnék, hogyha ezek is bekerülnének a jelentésbe. Az embere, emberi jogok területén az intézményközi, meg, intézményközi együttműködésre fekteti a szöveg a hangsúlyt, ezt jónak tartom. Biztos vagyok abban, hogy a DROA szakbizottságunk is részt vesz majd az erre vonatkozó munkában. De egy további téma, amelyet meg kellene említeni, a gazdasági és társadalmi fejlődés fenntarthatósága stabil rendszerek létrehozására van szükség, annak érdekében, hogy az érintett társadalmakban maguk az emberek is alakíthassák a dolgok menetét a nagyon nagy arányú változások közepette. Továbbá a közös parlamenti közgyűlés ötletét nagyon jónak és érdekesnek tartom, itt a szerződés adta lehetőségeket különböző folyamatok révén ki tudjuk építeni, közös standardokban, normákban meg kell állapodnunk, és közös ellenőrző mechanizmusokban is, hogy mindkét fél ki tudja építeni a szükséges kapacitásokat, és az Európai Unió megfelelő támogatást tudjon nyújtani. Emellett pedig egy stabil politikai kapcsolat hozzáadott értékének kérdése is felvetődik, tehát nem csak a gazdasági együttműködés fog a középpontban állni, hanem el kell gondolkodnunk azon is, hogy az integráció előmozdítása mennyiben célja más ipari nagyhatalmaknak is, és hogy az ASEAN országokkal együtt hogyan tudjuk ezt a folyamatot tovább vinni a mi polgáraink és az ő polgáraik javára is. Köszönöm még egyszer én is, hogy olyan korán bevontak emellett a jelentéssel kapcsolatos munkába. Um, Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez Európa hibája, hogy nincsen intenzívebb kapcsolatrendszerünk ezekkel az országokkal. És teljes mértékben egyetértek Butikoffer képviselő véleményével, ezzel jelentéssel kapcsolatban, és hogy ösztönözné, hogy ezek a kapcsolatok valósuljanak meg. Ugye itt az amerikaiak is fontos szerepet töltenek be, de tudjuk azt is, hogy minthogyha minket nem nagyon érdekelt volna ez a terület a világnak egészen mostanáig. az ASEAN országokra gondolok. Nem olyan régen Indonéziában jártam, és azt hallottam, hogy Lady Ashton nem járt ott, és ezt sajnálatosnak tartják. Most ez a legnagyobb muszlim ország a világon, ez egy demokrácia, politikai szempontból legalábbis nagyon fontos lenne az, hogy intenzívebb kapcsolatot folytassunk ezzel az országgal hiszen ez a G20-aknak is tagja ez az ország, és ráadásul az ASEAN működése szempontjából központi szerepet tölt be. Tehát egyetértek a jelentéstevő által elmondottakkal, hiszen a parlament, a parlamenti közgyűlés annak ellenére, hogy nem minden ország demokrácia, valóban van, vannak diplomáciai kapcsolataink, és azért azért együtt tudunk működni ezen országok hatóságaival, parlamentjeivel, vagy akár a civil társadalommal. Egyébként az ASEAN még nagyon gyenge az integrációs szintet tekintve, de azért vannak jelentős lépések az elmúlt évek során, amelyeket nekünk is támogatnunk kellene. fontos lenne a korrupció elleni harc, a peer review mechanizmusok előmozdítása, nem csak ezen országban, máshol is, azt hiszem mindenhol a világon, de ezekben az országokban is. Talán meg lehetne osztani velük a bevált gyakorlatainkat. Tehát jó lenne, hogy ezeket a referenciákat beépítenénk, nem csak a pénzmosással kapcsolatban, hanem általában az adóparadicsomok elleni harc nagyon fontos lenne, és ebből a szempontból a G20-ak ajánlására is gondolnék, hiszen Indonéziában például öm, odafigyelnek arra, hogy más ASEAN tagok milyen szerepet töltenek be adóparadicsomként. Azt hiszem, hogy a helyzet sokkal rosszabb volt, és ennek a, az együttműködésnek köszönhetően javult rövid idő, alak, rövid idő alatt ez a kapcsolatrendszer, és talán az is érdekes lenne, hogyha összetudnánk kötni az illegális tevékenységeket a pálma, olaj, kereskedelem kapcsán, ugyanis létezik sajnos ilyen kapcsolat. Ami pedig az emberi jogokat illeti, talán az lenne a hatékonyabb, hogyha a szociális rendszerekről, illetve a szociális jogokról, a munkajogokhoz beszél, jogokról beszélnénk, valamint nagyon nagy probléma ezen országokban a bíróságok függetlensége, illetve az, hogy nem függetlenek, és a halálbüntetés éppen úgy, ahogyan a ratifikációt támogatjuk, szeretnénk valamit, jó lenne, hogyha valamit mondanánk a halálbüntetéssel kapcsolatban is. És egyébként eléggé ellentmondásos a helyzet, ugyanis vannak olyan országok, amelyekben ez gyakorlat, mások moratóriummal élnek, Aztán vannak itt eléggé zavaros ügyek, a közel való kapcsolat, nőkereskedelem kapcsán is, tehát erre is oda kellene figyelni. A sztánoknak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az azán egy olyan multi nacionális szervezet, amelynek nő a jelentősége, de ez az egyetlen ilyen, és az EU-hoz nem hasonlítható az az olyan elsősorban gazdasági együttműködés, de ambíciózus gazdasági együttműködés, és Martinez kolléga is elmondta, hogy demokráciai, politikai szempontból hát meglehetősen vegyes, mert abszolút monarchiáktól kezdve tényleg demokratikus országok is vannak benne, és az emberi jogok tekintetén ben, hát semmi közös nincs bennük. Ezzel együtt üdvözlöm a jelentést, kivéve talán a hatodik bekezdést, amely az EU-ASEAN parlamenti közgyűlés létrehozását ösztönzi. Világszerte hatalmas költségek mennek ilyen nemzetközi multilaterális parlamenti szervezetek fenntartására, ezek nagyon drága dolgok, és általában megduplázzák a kormány delegációkat. Ez szép dolog, de konkrét előnye, ö, haszna szerintem ennek legalábbis az árához képest kevés. Talán érdemes lenne egy tanulmányt iratni arról, hogy ennek mennyi haszna lenne. Az Kelet-Európa, Euronest, Euromed együttműködések és számos olyan együttműködés sorolhatnék, mind kiürültek. A 19-es bekezdéssel kapcsolatban az a bajom, hogy egy kicsit túl zöld világképet közvetít. Ezekben az országokban, pláne, hogy nagyon sokfélék és gazdaságilag, ez biztos, hogy nem fog egyértelműen pozitív fülekre találni, és a 14-es, meg a Bahamára vonatkozó, illetve az EU egyetemek angol nyelvű oktatási kurzusainak bevezetése, ez egy, ez egy nagyon föderalista ö, dolog. Nekem tetszik, de nem tudom, hogy akár saját honfitársaim, vagy mások is, ugye hát mi tudunk oda angol nyelvű oktatókat küldeni, de hogy ezt tényleg akarjuk-e, mert lehet, hogy a nyelvek közötti egyenlőség miatt ezt mások majd ö, nem fogják támogatni. Én, mint londoni, ezt támogatom, de nem hiszem, hogy ezt majd a többség támogatni fogja, hogy angol nyelvű képzéseket indítson az EU az e országokban. Nem halljuk az elnököt. Nincs a mikrofonja bekapcsolva. Köszönöm szépen, elnök úr! És Bütikó úrnak is, meg a kollégáknak is ezt a vázlatot, ami frakciónk az, és az, az EASZ pontosabban támogatja ezt a szöveget. Nagyon régóta van már az ezen országokkal az EU-nak kapcsolata, de valóban, ahogy többen elmondták, ha kicsit önkritikusok akarunk lenni, akkor eddig inkább az EU nem volt eléggé nyitott erre a kapcsolatra. Az utóbbi években azonban egyértelművé vált, hogy most az EU részéről is van olyan akarat, hogy megerősítsük ezt a kapcsolatrendszert, mert az ASEAN integráció az EU-nak is érdeke, mert komoly versenyben vannak a gazdaságok, és mi is sok ázsiai gazdasággal, és hogyha megbízható, kiszámíthatóbb, kooperatívabb lenne az ázsiai országok viszonya egymással, akkor ez nekünk is előnyöket hozna például a jogállami fellépésnek a reményét. A jelentés beszél is erről, hogy az utóbbi évek során sokat tettünk ennek a viszonyrendszernek az erősítése érdekében. Magas szintű látogatások voltak ide-oda, és a Brunei eh, roadmap vagy cselekvési terv is megfogalmaz új célokat. És van ebben egy egyedülálló dolog ebben a kapcsolatrendszerben, mert az ezen még csak most próbál integrálódni, és ebben adhatunk ötleteket nekik, belső piacot akarnak, és egyre több területen együttműködést. Van a szövegben hivatkozás erre is, hogy a nem hagyományos biztonságpolitikai együttműködésre is szükség lenne, ezt mindkét oldal szerintem támogatná, ez azt jelenteni, hogy a hagyományos kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok mellett ki lehetne bővíteni a kapcsolatrendszert egy soft, és hát nem egy NATO típusú, de mégis a katonai biztonságpolitikai együttműködési pillérrel, ez nekünk megint csak érdekünk lenne. Jövőre egyébként valamennyi ezen külügyminiszter Brüsszelbe jön, és a brüsszeli, illetve az európai külügyminiszterekkel találkozik, tehát lesz egy külügyminiszteri szintű ö, nagy csúcs találkozó, ahol abézius célok megfogalmazása várható. Magáról a jelentésről. Alapvetően azt olvassuk itt, amit mi is gondolunk és írtunk volna. Üdvözlöm, hogy a politikailag lekerekítettebb viszonyrendszerre igény mutatkozik. Ezt üdvözöljük. A preambulumban két referencia is van egy, illetve két külügyminiszteri találkozóra. 2012-ben volt Brunájban egy ilyen találkozó, és ahogy elmondtam, 2014-ben Brüsszelben lesz egy ilyen, de nem volt, nem történt meg még mind a kettő. A Parzi jelentőségét többen kiemelték, a illetve hát a kalózkodás elleni harcban való jobb együttműködést, ezzel mi is együttértünk, és azzal is, hogy az ASEAN belső integráló mozgató rugóit mi is megszólítsuk, vagy hát magunkével tegyük, ezek lehet, hogy legjobban a 20. bekezdésben fogalmaz, lennének megfogalmazhatók. A 25. bekezdésben van egy érthető hivatkozás az emberi jogi helyzetre Myanmarban, Burmában. Tény, hogy most különösen éles ott a helyzet, és ezt, ezt is bele kell írni. Talán egy kicsit kevésbé éles hangon, de mindenképpen ide való, és a halálbüntetéssel kapcsolatos véleményünknek is hangot kell adni. Úgyhogy mindennel egyetértünk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr, én is a szót. Én a DEFCO és az Európai Bizottság nevében szeretném aláhúzni azt, amit a külügyi szolgálat képviselő mondott. Mi is üdvözöljük a jelentést, ajánlásainak többség egyébként összhangban van, már jelenleg is működő tevékenységekkel. Különösen üdvözöljük azt, hogy az EU hozzájárulását növelni kívánja az ASEAN belső integrációjához. A bizottságnak ebben egyedülálló szerep juthat Megemlítendő talán még az, hogy három nemrégiben hozott határozat, múlt hónapban hozott határozat is ide illene. A REDI program kibővítéséről született döntés, ez emberi jogokról szól, ezben erről a 23-as bekezdés szó, van szó. Aztán egy felsőoktatási, együttműködési és minőségbiztosítási programról van szó, ez is összhangban van a mi ajánlásainkkal, és a harmadik pedig az új migrációs határvédelmi program, amely szépen visszacseng arra, amit a nyolcas bekezdés mond. Ez a, ezek a csereprogramok főleg a, az oktatási és közös menedzsmentben lebonyolítandó emberek találkozását szolgáló programok, az úgynevezett konnektivitás, az összekapcsolódás elve jegyében születtek, sőt, a közös együttműködési bizottság idén évelején újabb területeket tárt föl, ahol még együtt lehetne működni az azánnal, és a jelentésben foglalt jelent, javaslatok is összhangban vannak ezzel, a 18-as bekezdés különösen, amikor arról szól, hogy a környezetvédelmi együttműködést is meg kell nyitni, ami pedig az illegális erdőírtás, fakitermelés kérdését illeti, itt is érdemes lenne megnyitni egy tárgyalást, erről is szó van az önök szövegében. Tehát összességében az önök ajánlásait mi üdvözöljük, részben már zajlanak azok a dolgok, amelyekre javaslatot tesznek, részben mi is szeretnénk őket, és ebbe az irányba szeretnénk tovább lépni. Akkor visszaadom a szót az előadónak. Tisztelt elnök úr! Csak néhány szót szeretnék hozzáfűzni. A jelentés tervezetek fogalmazásakor vannak bizonyos formális követelmények, amelyeknek meg kell felelnünk, és ilyen szempontból valóban még hiányos esetleg a szöveg, nem tudtam minden szempontot itt szerepeltetni. Már ez az első eszmecsere is felhívta a figyelmet arra, hogy még mit lehetne ide beírni, és én magamtól is majd fogok még módosító javaslatokat írni. A 25-ös bekezdéssel kapcsolatban többen megszólalt, a rohingya nép sorsával kapcsolatos aggodalmaink megfogalmazása. Itt a külügyi szolgálatnak mondom, hogy már, milyen már nagykövetével egyeztettem arról, hogy milyen konkrét megfogalmazást lehetne ö, ö, elfogadni, és nem volt ellenvetése, illetve hát annyit mondott csak, amit ön is, hogy talán picit finomabban. Az ICR árnyék előadója panasztett, vagy hát fel panaszolta, hogy őt nem hívták meg az egyeztetésre. Szerintem téved a hölgy. Minden frakciónak küldtem meghívó levelet. Az fordulhatott esetleg elő, hogy az ön, a frakciója önt még név szerint nem jelölti ki erre a feladatra, vagy önnek nem vitte ezt tovább, de ezt visszautisom, ezt a kritikát, hogy én ne lennék a, az együttműködésre nyitott. Tenok úr is megmondhatja, hogy a legkülönbözőbb ö, véleményekkel is keresem az együttműködést és valamennyi frakcióval nyilván, tehát kérem, hogy vonja vissza kritikáját. Szerintem itt egyszerűen egy szervezési ö, probléma van a háttérben. Az a sokféleség, ö, ami a tekintetben fogalmazódik meg, hogy, mi, hogy itt esetleg milyen politikai irányt akarunk képviselni, ezt, ezt nem is akarom kommentálni, ez a téma nem pártpolitikai téma, nekem is, és gondolom az önök többségének is az a szándéka, hogy a legtöbb konkrétan elérhető célt fogalmazzuk meg ebben a szövegben, pártpolitikai színezet nélkül, és ezeket el is érjük majd. Nem halljuk az elnököt. Martini asszony? Csak annyit mondanék, hogy a parlament hivatalos hollapján szerepelek, mint árnyék jelentéstevő, tehát ez egy hivatalos dokumentumon is szerepel, ennek bár, ezt bárki láthatja. Nagyon köszönjük. Hát akkor arra kérném önt, hogy az irodájában nézze meg, hogy esetleg elveszette, elkallódott-e a meghívás. Tehát Bütikófer úr, fogalmazzon egy kicsit elegánsabban. Hát megpróbáltam elegánsabban, mondja Butikófer képviselő, de hogyha megint szól emiatt a képviselőasszony, akkor nekem is még egyszer válaszolnom kell. Elnök, hát az első alkalommal olyan elegánsan válaszolt, hogy fel sem tűnt nekem, hogy egyáltalán válaszolt. Köszönjük szépen, akkor rátérünk az ötös napi rendi pontunkra, Európai Szomszédság politika. A téma Két jelentéstevőnek ítéltük oda a témát. A keleti szomszédsággal Szárius Volszki kolléga foglalkozik, a délivel pedig Páncieri kolléga. Ha tehetek ezzel kapcsolatosan egy megjegyzést, valóban nagy előrelépés volna az Európai Unióban, hogy a Páncéri úr foglalkozna keleti partnerséggel, és Szárius Volszki kolléga a délivel, ez lenne egy igazi, fenntartható európai megközelítés, de hát ne szaladjunk a dolgok elébe, itt még nem tartunk. Éppen ezért Szárius Volszki úr most ismét csak lehetőséget kap, hogy újra a keleti partnerségről beszéljen. Játszek, téd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy igen, hosszú utat tettünk meg abban a vitában, hogy mi a közös és mi a konkrétum a keleti partnerségben. Először is örömmel nyújthatom be első tervezetemet az AFET szakbizottságnak. Másodszorban úgy gondolom fontos, hogy az Európai Parlamentnek legyen egy álláspontja a Vilniuszi csúcs előtt, ugyanis az Európai Parlament bizonyos dolgokat nyíltabban fogalmazhat meg, de a legutolsó pillanatig ugyanakkor a az eljárásainkból adódóan frissítheti álláspontját. Úgy gondolom, előfordulhat, hogy új fejlemények adódnak, és így a plenáris előtti utolsó pillanatban is adott esetben csiszolni kell majd még a jelentésen. A keleti partnerséghez tartozó országok az Európai Bizottság dokumentumaira támaszkodom itt. Ezen országok közül tehát hat ország előrelépést tett a társulási egyezmények felé vezető úton, négy esetben majdnem le is zártuk a tárgyalásokat, egy esetben ö, hamarosan talán aláírásra is sor kerülhet. Azonban van egy új jelenség, amely Azután merült fel, hogy a tervezetet elkészítettem, illetve megszülettek a fordítások is, szétküldtük azokat a képviselőknek. Oroszország nyomást gyakorol bizonyos keleti partnerségi országokra, és megpróbálja eltántorítani őket attól, hogy az Európai Unióval társulási egyezményt írjanak alá. Ukrajna esetében Oroszország egyfajta kereskedelmi háborút indított, az AFET a múlt héten ezt részletesen megtárgyalta, e-, ezzel kapcsolatosan módosítókat kell majd benyújtani. A tervezet, mint ahogy mondtam, a legelső jelentés tervezet ebben a témában. A jelentés tervezetnek a feléért felelek csupán. Mindenki tudja, hogy bizonyos követelményeknek meg kell felelni a jelentések megfogalmazásakor, a terjedelem korlátozott, így tehát sok esetben csak a leglényegi pontokat tudtam belemenni a szövegbe, és hát vannak más kérdések is, amelyeket szívesen megfogalmaztam volna a szövegben, kitértem volna rájuk, erre sok kolléga és ennyi jelentéstevő is fejte a figyelmet, de sajnos ezeket majd módosító formájában kell beékelni a szövegbe a korlátozott terjedelem miatt. Az én megközelítésem az volt, hogy holisztikusan közelítsem meg a keleti partnerségi országokat, nem pedig országról országra haladva. Ez utóbbi megközelítés ugyanis az ország specifikus jelentések esetében már érvényesül. Megpróbáltam elkerülni éppen ezért a részletes bemutatását a különböző országoknak. Ehelyett egy átfogó erős üzenetet akartam megfogalmazni a Vilniuszi csúcs találkozót megelőzően az egész keleti partnerséghez fűződő kapcsolatunkról. Köszönöm a kollégáknak, akik munkájukkal, megjegyzéseikkel gazdagították a jelentést. Remélhetőleg ez a munka folytatódik majd a módosítók benyújtásának időszakában, és Jetemánki asszony, Liszek úr, Legutko és Watson asszony mind-mind nagyon fontos módosítókat nyújtottak be keleti partnerségi országok kapcsán. Éppen az általam említett korlátozások miatt számítok az önök további együttműködésére, valamint az árnyék jelentéstevők támogatására is, akikkel továbbra is fenntartom a kapcsolatot. úr, Schulz képviselő és Weber képviselő többek között. Ahogyan elmondtam, az egész folyamat nagyon dinamikusan alakul, mindenképpen változásokra kell majd számítanunk a Vilniuszi csúcsig. Lesz egy workshop október 14 és 16-a között. Ekkor kapja majd meg legutolsó formáját, végső formáját a jelentés, ugyanis itt magasrangú szakértők is véleményt mondanak majd a jelentésben tárgyal témákkal kapcsolatosan. Várom továbbá a, az összes kolléga további javaslatait a jelentéssel kapcsolatosan. Nem akartam most itt bemutatni, hogy miről szól a jelentés, hiszen mindenki megkapta a szöveget, egy nagyon tömör, rövid szövegről van szó, és még egy utolsó megjegyzés, a jelentéssel nem szeretnék senki kedvében járni, sem az Európai Bizottság kedvében, sem a partnerországok kedvében, akik nagyon érzékenyen fogadják a velük kapcsolatos állásfoglalásokat. A cél az volt, hogy őszintén felmérjük a jelenlegi fejleményeket, és megfelelve a szakbizottság, szakbizottságunk gyakorlatának, egyfajta biztatásképpen is meg szeretnénk fogalmazni ezt a jelentést, és egy olyan szövegként, amelynek hatása lesz. Nem tartottuk elég dinamikusnak a folyamatot, és éppen ezért időzítettük a csúcstalálkozó előttre ezt a jelentést. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzájárult eh, ezen igyekezetünkhöz azáltal, Ukrajna csak egy szimbólum egyébként, azonban jól példázza a többi partnerországhoz fűződő kapcsolatainkat, és főleg azok esetében, amelyek már úton vannak a társulási egyezmény felé. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni társjelentéstevőmnek is a munkát. Az általános megközelítés tetszik, az első jelentés tervezettel kapcsolatban, de hát ugye itt nagyon sok országról van szó, úgyhogy nehéz mindenkire megfelelőképpen kitérni. Kettő évvel az új európai szomszédságpolitika beindítása után elmondhatjuk, hogy bizonyos területeken az együttműködés javult, és nagyon sok partnerországunk továbbra is azon dolgozik, hogy az Európai Uniós kapcsolatait erősítse. 2012 és 2013 nagyon nehéz évek voltak, a gazdasági válság miatt is. Aztán a politikai és szociális események szintén közbeszóltak, főként délen, és bizony nem mindig lineárisan történtek az események, és nagyon sok olyan problémát láthatunk, amelyekre komolyan oda kell figyelnünk. Itt főként a média szabadságra gondolok, és mindenféle olyan intézkedés, amely egymásnak ellentmond ezen a területen. Politikai átmeneti időszakot élünk, és ezért rendkívül fontos az, hogy a demokráciát tudjuk erősíteni ezen a területen is. Abból kell kiindulnunk, mind a keleti, mind a déli partnerség tekintetében, hogy állandó változásokkal kell számolnunk. Szíria, Egyiptom, ugye állandóan a televízióban szerepel. Nos, ezeket mindig át kell gondolnunk az események fényében, azt, hogy hogyan kívánunk reagálni. Egyiptommal kapcsolatban a Morsi ellen elkövetett államcsíny után nagyon problémássá válik az, hogy hogyan tudunk a nemzeti megbékéléshez hozzájárulni, és az egyiptomi embereknek visszaadni azt a jogot, hogy megválaszthassák, kivel, kit is szeretnének a kormányon látni. Tehát egyfajta demokratikus, stabil rendszer felé való átmenetet állandóan monitoroznunk kell, és ott a helyszínen az EU-nak jelen kell lennie olyan politikákon keresztül, amelyek az alapjogok megőrzését célozzák, és végül az, hogy gazdasági és pénzügyi értelemben is egyfajta programot dolgozzunk ki, illetve a konkrét választások kiírásának kérdése a harmadik. Szíria. Szíriával kapcsolatban mindenképpen meg kellene fogalmaznunk, hogy mit is szeretnénk elérni, mert itt nagyon nagy késésben vagyunk, világosabban kellene fogalmaznunk. A szíriai háborút senki nem szeretné, és amennyiben ez a háború elkerülhetetlenné válik, és egyre inkább úgy tűnik, hogy az, nem tudjuk, hogy ez milyen háború lesz. Nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy a közvélemény Nyugat-Európában unja a sok háborút, elege van a háborúkból. Természetesen, aki ideggázt alkalmaz, azt meg kell büntetni, de az is igaz, hogy a katonai beavatkozás nem fogja megoldani a helyzetet. Lehet, hogy hatékonyabb lenne, hogyha politikai módon oldanánk meg ezt a helyzetet, és próbáljunk meg nyomást gyakorolni az Assad rezsim baráti országaira, például Oroszországra, hogy közösen egyfajta roadmap-et dolgozzunk ki. A szíriai átmenet érdekében. Azért beszéltem erről a két országról, mert nem csak bürokratikus értelemben szabad elmondanunk, hogy mit tettünk a déli partnerség keretein belül, és mit nem. Itt azért politikai megfontolásokra is szükség van, hiszen mi is egy politikai szervezet vagyunk. És végül néhány további aspektusra is szerettem volna felhívni a figyelmet. Arra gondolok, hogy nagyon fontos lenne az, hogy konzultációs eljáráson keresztül valósítsuk meg a szomszédságpolitikánkat, és kézzelfogható, látványos eredményeket szeretnénk elérni. Az is nagyon jó lenne, hogyha a az Emberi Jogi Albizottság munkájában az AFET illetékes képviselői részt tudnának venni. Ez tehát egy nagyon fontos kérdés, és igazi mobilitáspolitikát is ki kell alakítsunk, amely a szomszédságpolitika új pillérjévé kell, hogy váljon, vízumpolitikára gondolok például, déli partnerség tekintetében épp úgy, mint a keleti partnerségben, és aztán a regionális politikára is szükség van, hogy a regionális integrációt tudjuk erősíteni. Aztán vannak itt még más gondolatok is, amelyekre minden bizonyal érkeznek majd még módosítások, például a szociális igazságosság, a diktátorok vagyonának felosztása és az Európai Unió új szomszédság politikára vonatkozó tervei. Jó lenne, hogyha az Európai Parlament nem csak ítélkezne arról, hogy hogyan is működik a szomszédságpolitika, hanem parlamenti szinten kellene egy kicsit felélénkíteni a vitát, hogy a parlament is jobban részt tudjon venni a szomszédságpolitikában, akár ezen országok parlamentjeivel is felvehetnénk a kapcsolatot. Ugyanis azt hiszem, hogy ezen keresztül valósítható meg az európai szomszédsági politika. De természetesen várom mindenki másnak a hozzászólását. Köszönöm szépen! Dziękuję bardzo. E, chciałem e, zwrócić uwagę, e, że my zbliżamy się do trzeciego szczytu partnerstwa. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék kitérni arra, hogy hamarosan részt fogunk venni a keleti partnerség harmadik csúcs találkozóján, és ez a jelentés is kitér erre a tényállásra. Az elmúlt két év során Nagyon aktív politikát folytattunk a keleti partnerségi országokkal kapcsolatosan. Az egyetlen kivétel talán Belarus, azaz Fehér Oroszország, ahol befagyasztottuk a, a szomszédsági politikát. Nagyon intenzív kapcsolatokat ápolt az Európai Parlament és az érintett országokkal, az Euronest is nagyon aktív volt, és világosan láthatóvá vált, hogy az együttműködésben eh, hol vannak hiányosságok, illetve melyek azok az elemek, amelyek jól működnek. A többet többért elvet nagyon jól példázzák a láthatóvá vált különbségek a különböző országok között. Vannak olyan országok, ahol nagyon nagy előrelépést láthatunk, a kereskedelem területén például, és vannak olyan országok, amelyeket egyáltalán nem érdekel az együttműködés látszólag. A legutóbbi Varsói csúcson született döntések lehetővé teszik, hogy azok az országok, akik itt együtt akarnak működni, azok együttműködhessenek, és amelyek nem szeretnének, ott pedig ezt nem erőltetjük. Van tehát egyfajta előrelépés. Lehet, hogy nem mindenkinek elégséges ez, de azért van haladás. Úgy gondolom az Európai Uniónak világosan állást kellene foglalnia az erős szomszédságpolitika mellett, ugyanis ennek a politikának vannak eredményei. Lehet, hogy ezek nem túl látványosak, de sok helyütt már sikerült eredményeket elérnünk. Tehát félig tele van a pohár, vagy félig üres a pohár, magam sem tudom. Vannak nyilván megoldatlan kérdések, vannak regionális konfliktusok, amelyeket nem sikerült megoldani, és egyes konfliktusok esetében nincs is esély a javulásra, az előrelépésre. Talán figyelembe kellene venni a jelentés megtárgyalása kapcsán azt is, hogy újra felébredt az orosz medve, vagy talán azt is mondhatnánk, hogy mindig is ébren volt, de most már egyre hangosabban morog. És azt gondolom, ez a jelentés is tükrözni fogja ezt a tényt. A jelentés tevő is az imént megemlítette ezt. Az első javaslat elemzését követően elmondhatom azt, hogy a Grúziával kapcsolatos szövegrészt nem tudjuk elfogadni. Mi nem ítélhetünk el egy országot, legfeljebb elmondhatjuk azt, hogy az adott ország politikájában melyek, mely elemeket tartjuk jónak, és melyeket rossznak. Egy héttel ezelőtt volt egy vitánk erről, és úgy gondoljuk, hogy az Ukrajnával kapcsolatos szövegrészt ki kellene bővíteni. Fontos, hogy bizonyos ösztönzők is szerepeljenek. És aztán, ami a déli szomszédság politikát illeti, erről is szólnék néhány szót. Én nagymértékben támogatom a szomszédságpolitika egységét. Ez alatt azt értem, hogy nem kellene kelet és déli szomszédságpolitikára tagolnunk ezt a politikát. Fontos, hogy egy közös terminológiát alkalmazzunk a szomszédságpolitikában, területtől függetlenül. És világosan kell látnunk egy konkrét dolgot. A civil társadalom kiépítésébe fektetett reményeinket nem teljesítették be az elmúlt hónapokban, években, és ennek most következményei kell, hogy legyenek, hiszen amit két évvel ezelőtt elmondtunk, az ma már nem érvényes. Ugyanis az érintett országok nem élnek a lehetőségekkel ezen a területen. Köszönöm. Danke, Köszönöm, elnök úr. Ez az állásfoglalási indítvány, illetve a 2012-re vonatkozó vélemény. A szomszédságpolitikai politikai jelentések sorába illeszkedik. A jövőben egy egyes országokról úgyis részletes jelentés születik majd. Ezért mindkét előadó bevezetőjével szemben én azt emelném ki, hogy, vagy kérdezném meg, hogy ennek a jelentésnek mi is a többlet értéke ezekhez képest. Az ország jelentések a keleti szomszédság politikán belül nem képesek a saját ö, körükben átfogó következtetéseket levonni, még akkor sem, hogyha ezek jobbak és átfogóbbak lennének, akkor sem tudnák a szomszédság politikának megnyitni azt az új multidimenzionális vagy multilaterális dimenziót, amelyre szükség van. Másodszorban ezek a, az országjelentések ö, jó esetben reálisan értékelik az egyes országok helyzetét, és ezek helyzetét a politikán belül, de semmiképpen nem kielégítő módon. A szerzők ráadásul nagyon lassan haladnak elő, a bizottság lassan gyűjti az adatokat, és a politika élharcosai türelmetlenek. Senki nem kérdezi ezt meg, hogy miért ilyen lassan halad ez, úgy tűnik, hogy azért, mert az együttélés a szomszédországainkkal alapvetően nem működik, és folyamatosan súlyos terhek nehezednek még egy ilyen szöveg megírására is, és visszalépések vannak. Bőven látunk arra példát, hogy az ilyen viszonyrendszerek nagyon törékenyek, és ketté is szakadnak hamar. Általában véve van egy baj, a hatos szik kapcsán mondom ezt a szomszédság politikával, mert a szomszédság politika folyamatosan arra irányul, hogy a szomszéd országok alkalmazkodjanak az EU-hoz, csinálják azt, amit mi mondunk, stb. Ötös pont. Ehelyett ö, nekünk inkább ösztönözni kellene őket sok előrelépésre, és nem korbácsolni. És ráadásul sok irrealista célt, ábrándot követünk. Az európai szomszédság politikán belül, és ha ezt azt akarjuk, hogy orientált legyen, akkor szerintem végülső soron az is felmerül, hogy nem lett volna e értelmesebb a jelentésben azzal foglalkozni, hogy mi itt Európai Parlamentként mit, miben járulhatunk hozzá a a szomszédság politikához, illetve a Vilniuszi csúcs kapcsán mit kérünk, követelünk a bizottságtól és a tanástól, milyen előrelépést akarunk. Végül pedig azt is szeretném felvetni, hogy az orosz stratégiai kihívás önmagában külön szöveget ér, de látjuk, hogy a posztszovjet országokban, ha nem tudjuk elérni, hogy azt történjen, amit szeretnénk, akkor az oroszoknál még kevésbé fogjuk tudni ezt elérni. Tehát ilyen szempontból kéne átgondolni a jelentést, és azt írni bele, hogy a Vilniuszi csúcs találkozón konkrétan és reális módon mit lehet és kellene elérni. Mert ott úgyis ilyen átfogó stratégiai kérdésekről lesz szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni a két kollégának a munkáját. Páncéri úrnak és Cyrus Wolski uraknak a munkáját szeretném megköszönni ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Igen, sok kollégával talán közösen mondhatjuk azt, hogy jobban örültünk volna annak, hogyha egy kicsikét komolyabb vízió húzódik meg a szomszédságpolitika mögött. Aztán valóban Egyiptom és Szíria kérdése nem szabad, hogy egy speciális vita bontakozzon ki ebből a szomszédságpolitika kapcsán a plenáris ülésen. A kollégák munkájával kapcsolatban először is egy technikai kérdésre hívnám fel a figyelmet. Itt ugye volt egy olyan rész, amit inkább a preambulum bekezdésben láttam volna szívesebben az e-ponttal kapcsolatban. Nos, itt jó lenne, hogyha nem csak a keleti partnerségre, hanem inkább a szomszédságpolitikára utalnánk, vagyis arról van szó, hogy a megszövegezést itt egy kicsit pontosítani kellene. Azután a 16-os bekezdéssel kapcsolatban jó lenne, hogyha a szolgáltatásról beszélnék, mert ez egyébként már részét képezi az új ö, szabadkereskedelmi tárgyalásoknak is. Marokkó, Tunézia, Algéria szempontjából Algériára kitérve, itt a technológiai transferről van szó, ezt jobban szeretném itt látni, nem csak egy egyszerű finanszírozást kívánunk megvalósítani. Az emberi jogok kérdésén felül jó lenne, hogyha közös, tehát hogyha együttműködési kapcsolatot tudnánk kialakítani kereskedelem területén is. Azután itt van a szíriai menekültek kérdése, például Jordániában, ez a 28-as bekezdésben szerepel. Azt hiszem ez az az ország, amely a legtöbbet, legtöbb menekültet fogadta be, szerintem ezt is mindenképpen meg kellene említeni az anyagban. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek. Korábban én is jelentéstevője voltam a témáknak, amikor annak idején még a déli és a keleti dimenziónak egy jelentéstevője volt. Nagyon ismerem tehát ezt a területet, ezt a témát. Attól tartok, egyet kell értenem Guebeli kollégámmal, Schulzal, aki úgy véli, hogy az egységes megoldás olyan rendkívül különböző országok esetében, mint Marokko, Algéria és Örményország nem működhet és nem is működik, ez teljesen egyértelmű, és gyakorlatilag csak az Európai Bizottság kényelmi szempontjait szolgálja. Tíz évvel ezelőtt elmondtam ezt, amikor a politika kialakulóban volt, és azóta sem változott ez a véleményem. Az ECR, az én frakcióm nagymértékben támogatja a keleti partnerséget, és különösen támogatjuk az Ukrajnával való társulási megállapodás aláírását, függetlenül Julia Temasinko ügyétől, hiszen mindannyian tudjuk azt, hogyha nem írjuk alá a megállapodást, akkor sem fog változni Timosenko asszony sorsa. Továbbra is természetesen harcolni ke kell az ő szabadlábra engedéséért, Ugyanez hasonló szempontok igazak Örményország esetében is. Örményországra nagyon nagy nyomást gyakorol Oroszország, teljesen ellentétes az orosz érdekekkel az örmény társulási megállapodás mondja Oroszország, de úgy gondolom, hogy nekünk nem szabad engednünk az orosz nyomásnak, és Örményországnak sem szabad így tennie, hiszen egy szuverén országról van szó, ami a déli szomszédságot illeti. A 14-es bekezdés ismét csak egy egységes megállapodást, megoldást kínál fel nagyon különböző országok esetében. A vízumliberalizálás úgy gondolom az én országomban nem találna nagyon kedvező fogadtatásra, ahol a bevándorlási politika nagyon nagy nagyon nagy vitákat szít, úgyhogy én, nekem nagyon nagy kétségeim vannak ezzel kapcsolatosan. Ami Egyiptomot illeti, nem szerepel a keresztény kopt közösség üldöztetése az elmúlt hónapokban. Az Izrael kapcsolatos bekezdés úgy gondolom túl ellenséges, gyermekek önkényes letartóztatásáról szól a szöveg, Úgy gondolom, hogy itt kiegyensúlyozottabb megfogalmazásra van szükség, különös tekintettel pedig a palesztin bekezdése is így gondolom, ahol például az emberi jogi jogsértésekről nem szól a szöveg, és itt aztán tényleg vannak önkényes letartóztatások. Ami Marakót illeti, a száhelővezetnek én vagyok a jelentéstevője, valóban úgy gondolja, hogy ennyire hangsúlyozni kell a nyugat-szaharai területet, hiszen a száhelővezet ennél sokkal nagyobb területet ölel fel. Köszönöm szépen, egyébként egyetértek a jelentéssel, és módosítókat fogok benyújtani. Tenok kolléga, szeretném önt emlékeztetni arra, hogy Marokkó nem tartozik a száhelővezethez, ha jól emlékszem arra, hogy hogy is néz ki a térkép. Négy asszony a következő. Igen. Nos, hát először is remélem, hogy mindenkinek nagyon jól telt a nyár, és mindenki dinamikusan tért vissza. Miután nincs itt az ALDE árnyék jelentéstevője, ezért néhány megjegyzést mondanék ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amely miatt egyébként gratulálnék a kollégáknak. Renáta Weber mindenképpen módosításokat fog benyújtani, főként a szíriai legutóbbi események kapcsán, de ugyanígy egyiptomi és ukrán események kapcsán is. A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi keret ben szerepel egy olyan pénzügyi, egy olyan költségvetési sor, amely kimondottan a demokrácia és a jogállamiság megalapozását tekinti feladatának. Most ez csökkenés mutat a korábbi időszakhoz képest, ez pedig szerintünk elfogadhatatlan, és oda kell figyelni arra is, hogy a szíriai eseményeknek milyen hatása lesz a szomszédos területekre, gondolok például a menekült áradatra. És aztán Moldovával kapcsolatban is jönnének majd módosításai. És aztán egy saját megjegyzésem végül. Én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha őszintén feltennénk magunknak a kérdést. Vajon a demokráciát pénzzel meg lehet-e teremteni. Én attól félek, hogy azért a dolgok ennél jóval bonyolultabbak, nem csak a déli szomszédság, hanem a keleti szomszédság területén is, ugyanis amikor Egyiptomban jártam, akkor megdöbbentett az, hogy az egyiptomi média egyáltalán nem figyelt oda arra, hogy a dolgok feltételesek. Tehát tulajdonképpen a közvéleményhez sosem jutott el az, hogy itt egyfajta feltételességi kapcsolat van. Nos, Egyiptomban és máshol is én attól félek, hogy sokkal alapvetőbb problémák vannak, és nem a szomszédságpolitika lesz az, amely majd a helyzetet megoldja. The rapporteurs for their, for their... Köszönöm az előadóknak és a felszólalóknak a az eddig elmondottakat. Az én vélemény az, hogy a CND kapcsán egy kicsit finomítani kéne itt a nyelvezetem. Nem tetszik a red line kifejezés, és az a megfogalmazás sem, hogy egyes szomszédországokat nem motivál eléggé az EU perspektíva. Az EU tagságot ugyanakkor nem szabad erőltetni, hogyha nincs rá igény. Tehát ezt egy kicsit finomabban kéne kifejteni itt. Ebazsánival kapcsolatos rész pedig meg kéne húzni, csak fel kéne hívni a figyelmet a Human Rights Watch jelentésére, amely egyébként pont ma jött ki száz oldal terjedelemben, és ez szétoszlatja azt a mitoszt, hogy Azerbajdzsán a demokrácia felé vezető úton elindult volna. Körülbelül Angola szintjén van Azerbajdzsán ilyen értelemben, tehát az emberi jogok és Azerbajdzsán között nem sok kapcsolat van. Ami Grúziát illeti, hangsúlyozni kellene szerintem a reformok szükségességét, és az igazságügyi ö, ág ö, függetlenségét, a büntető jog és a, a köztisztviselők függetlenségét. Erről már volt szó, ugye találkoztunk a korábbi, a illetve ugye börtönbe került a korábbi miniszterelnök, tehát miközben a teritoriális integritás kérdése örökké élő kérdés marad, és az orosz szokkal való feszült viszony. Ettől függetlenül vagy emellett Támogatni kell Grúziát abban, hogy komoly reformokat tudjon bevezetni. Ukrajnával kapcsolatban tükrözni kéne a szövegben a legfrissebb fejleményeket, ahogy Oroszország bánik Ukrajnával, ami a déli partnerséget illeti ezen a körön belül bölcsebb és körültekintőbb fogalmazásra lenne szükség, amikor szabadkereskedelmi egyezményekről beszélünk. Szabad és kell is támogatni a vízum kedvezményekre vonatkozó egyezmények megkötését, az emberek közötti kapcsolatokat, a kapacitásépítést, de ezek más kalap alá tartoznak mint a kereskedelmi övezet kibővítés, ez irrealista elképzelés. A 16. bekezdésben meg kéne, illetve hivatkoznunk kéne a már elfogadott mechanizmusra, amelyet a külügyi szolgálat elindított, és illene megemlíteni ezt. Algériáról, Marokkóról szólva, teritoriális kihívásokról beszél a szöveg. Nyugodtan lehet ezt vitának, területi vitának nevezni, és a 35. bekezdésben, amikor a Szahelövezetről van szó, furcsának találom a nyugat-szaharáról nincs szó, pedig jártunk ott többen is, delegációban Veronik de Kaiserrel, és úgy láttuk, hogy megérett az idő arra, hogy az EU nyomást gyakoroljon az ottani konfliktus megoldása érdekében. Ez a regionális integrációnak egyik alapfeltétele lenne, hogyha ezt a konfliktust tudnák kezelni Marokkó és Algéria. Tehát nem kell a szőnyeg alá söpörni ezt a problémát, hanem meg kéne oldani ezt. Egyiptomról szólva, véleményem szerint nevezzük nevén a gyermeket, államcsíny történt. A nagy többség támogatta. A, az iszlám testvériség, vagy muszlim testvériség legalizálása kapcsán, illetve uh, underground-ba kényszerítése nem jó senkinek. Tehát ezt világosan meg kéne fogalmazni a feltételesség kapcsán. Nyilván Megvan itt kötve a kezünk, nem feladatunk és nincs is lehetőségünk itt megváltoztatni konkrétan dolgokat, de egyfajta politikai üzenetet meg lehet és meg is kell fogalmazni. Végül pedig Szíriával kapcsolatban, vagy Líbiával kapcsolatban előbb. Nagyjából egyetértek a szöveggel, de nagyon hiányzik az, hogy ebben a nagyon bonyolult helyzetben fel kéne gyorsítani a reformokat. Szíria kapcsán valóban ugye a vegyi támadásról szólni kell, és Kínát és Oroszországot fel kell szólítani, hogy a nemzetközi közösség többségi akaratával a biztonsági tanácsban összhangban döntsön. Itt a szír nép a szabadságáért küzd, ezt is le kell, ki kell mondani világosan, nem halljuk az elnököt. Hét perce beszél Gómez asszony, még nagyon sokan vannak a sorban. Lucsikova. <laughs> You tell my me how your name, name is pronounced. My name is Marusia Lup. Marusia Lupcsevának hívnak. Talán nem megjegyezhetetlen. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevők munkáját. ha nem is teljes körű elemzését szolgáltatták az Európai Unió szomszédság politikájának, mégis egy nagyon jó szöveget készítettek. A keleti és a déli szomszédság politikának nagyon sok fontos eleme ugyanis szerepel a szövegben. A szomszédságpolitika természetesen nagyon fontos a számunkra a problémákra is kitér a szöveg, vagy legalábbis a szerzők megemlítették azokat, hiszen több olyan ország is van, ahol valóban problémákkal szembesülünk. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy a szöveg kiegyensúlyozott legyen, nehogy épp annak ellenkezőjét eredményezze a jelentés, amit megcéloztunk. Bizonyos régiók esetében ebből kifolyólag nagyon kiegyensúlyozott álláspontot kell képviselnünk, hogy egyetlen egy régióbeli ország érdekeit se sértsük. És nagyon fontos az is, hogy tüzetesen megvizsgáljuk még egyszer a különböző alternatív megfogalmazásokat. Gondolok itt például a különböző politikákra, vagy a kettős megközelítésre, és így tovább. Nyilvánvalóan a különböző nyelvi változatokban, a fordításokban is a különböző politikákat más és máshogyan fordítják, más és más fogalmakat használnak. Fontos kérdésnek tartom ezt. Ami Ukrajnát illeti, úgy gondolom, mérsékeltebb álláspontot kell képviselnünk. Gondolnunk kell arra is, hogy a politikusok gyakran váltakoznak, vált, leváltják egymást, Nekünk azonban egy hosszantartó, messzire kitekintő politikában kell gondolkodnunk, ami Oroszországot illeti, és amikor Ukrajna esetében meghatározzuk a kritériumokat, akkor fontos, hogy ugyanazokat a kritériumokat alkalmazzuk, mint a többi ország esetében. Úgy gondolom nem szabad itt megkülönböztető módon eljárnunk, és ennek szellemében fontos mérsékelt megfogalmazásokat alkalmaznunk. És fontos, hogy mind e közben tekintettel legyünk Oroszországra. Az elnök mikrofon nélkül. Elnököl. Köszönöm szépen, elnök úr. Többen idézték az egyiptomi szíriai helyzetet, a keresztények üldözéséről Egyiptomban még kevés szó esett, de tudom, hogy sokan szeretnének aktívabb fellépést az EU részéről. Eddig úgy tűnt, hogy a külügyi szolgálat és a főtitkárság a főtitkár egyetértett, de a 22. bekezdésben mégis a preferenciák között nem szerepel, ez az egyik legfontosabbnak nevezett hivatkozást. Tanok úr is kimutatta, rámutatott, hogy a keresztény egyháza küldezéséről sehol nincs szó, már pedig arról volt szó, hogy ezt prioritásként kezeljük majd Egyiptom kapcsán. Köszönöm elnök úr, Plenkovics úr él szó, és köszönöm Szerűs Volszki és Entri kollégának is ezt a szerintem nagyon jó állásfoglalás tervezetet. Szerintem a szövegben benne van minden fontos csapás iránya a külpolitikánknak és a szomszédságpolitikánknak. politikánknak mind a földközi tengeri térségben, mind a keleti szomszédságban nagyon sok labilitás van. Én, mint horvát képviselő, és hát így a földközi tengeri térséghez kötődő ember, azt kell, hogy mondjam, hogy számunkra nagyon fontos mindkét térség, gazdaságilag, politikailag egyaránt, ezért átfogó megközelítésre lenne szükség, mind a déli, mind a keleti partnerség tekintetében, és a jó kereskedelmi kapcsolatok kéne, hogy az elsődlegességet élvezzék. A keleti partnerekről szólva, továbbra is érvényes, hogy egyes keleti országoknak nagyobbak az EU ambíciói, mint másoknak, ezért különböző eszközökkel kéne kezelni a kapcsolatrendszert az egyikkel és a másikkal. Most, hogy jön a Vilniuszi csúcs találkozó, nekünk is nagyon fontos, hogy sikeres legyen az, és megerősítsen néhány korábban már vázlatként a társulási megállapodást, ugyanis intézményi infrastruktúra nélkül, amely konkrétan ezeket a változásokat ösztönözheti, végrehajthatja, nem lehetséges a reformfolyamatok beindítása és fenntartása, tehát sem gazdasági, sem ezen belül energiapolitikai területen. Ukrajnával kapcsolatban most új megközelítés érvényesül. Látjuk, hogy az orosz-ukrán kapcsolatok megint feszültek, a kereskedelem területén különösen, és ami pedig a déli kapcsolatrendszert illeti, a jövő elkövetkező hetek során nyilván majd valahogy véglegesedik a Szíriával kapcsolatos megfogalmazás a vegyi fegyvertámadásról, hogyha már teljesen világos a kép, Egyiptommal kapcsolatban is lesz több módosítási javaslatom. De valami mindenképpen hiányzik innen. A mediterrán földközi-tengeri térségi országokkal folytatandó átfogó multilaterális kapcsolatrendszer hangsúlyozása. 2009 óta a, a béke folyamat megszakadása óta nem volt magas szintű találkozó ezen országok vezetőivel és az EU vezetői között. Ha új mediterrán együttműködést akarunk, akkor minimum találkoznunk kellene az új kormányok képviselőivel, ezt a tanácsnak realista módon kéne kezelnie, és valahogy fel kéne uh, éleszteni a mediterrán unió gondolatát. Ha ezt megtennénk, akkor pozitív dinamika kerülhetne a folyamatba. Persze a folyamatok ettől még lassúk lesznek, de mégis valamilyen lendületet vehetnének. Relatív lendületet. Herr Präsident, ich habe große Sympathie. Elnök úr, nagyon szimpatikusnak tartottam az ön bevezető megjegyzését, miszerint cserélniük kellene témát kellene cserélniük a két jelentéstevőnek, de ezen túlmenően egyébként problematikusnak tartom, hogy, és ezen már nem lehet immáron változtatni, hogy a déli és a keleti partnerséget egy jelentésben fogjuk össze. Ukrajnában nem lesznek majd megértéssel az iránt, hogy Szíriával egy kalap alá veszik őket, az egyik európai ország, a másik nem európai. Már Ferrero Waldner biztosasszony idején harcoltam azért, hogy a szomszédsági politikát osszuk fel déli és keleti partnerségre, és a cseh, a cseh soros elnökségnek és Prágának volt köszönhető, hogy végül ez a felosztás meg is történt. És nagyon hálás vagyok, hogy ketté osztottuk ezt a politikát, és ketté osztva kezeljük ma, hiszen nagyon problematikus, hogyha megnézzük, hogy milyen konfliktusok dúlnak, akkor nem szerencsés egy kalap alá venni ezeket az országokat. Nézzük csak meg, milyen vita alakult ki a vízumpolitika kapcsán. Nem lehet például Egyiptomot, Ukrajnát és Szíriát egy kalap alá venni, amikor vízumpolitikáról vitázunk. Tehát én ezt problematikusnak tartom. Nyilván ezt most már nem tudjuk megváltoztatni. Úgy gondolom azonban, hogy bizonyos dolgokat erősebben kellene hangsúlyoznunk, és mivel nincs sok időm, csak néhány lényegi elemet emelnék ki. Másokhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy a Vilniuszi csúcs előtt Ukrajnával kapcsolatosan világosabb álláspontot kell kialakítanunk. Egyrészt az emberjogi dimenziót szem előtt kell tartanunk, ez világos. Másrésztről azonban Putyin eh, úr Ukrajnával kapcsolatos nagyon is domináns és agresszív magatartását mindenképpen el kell ítélnünk, és világosabban meg kell fogalmaznunk, hogy milyen következményei lesznek a társulási egyezménynek. Emellett a dél területén foglalkoznunk kell az úgynevezett fagyott konfliktusokkal is, vagy megrekedt konfliktusokkal. Ezek nem kerülnek említésre a szövegben. Örményország, Azerbajdzsán, és hegyi Karabach esetében sem elég határozott a szöveg. Itt az unilaterális politika következményeként ezek a konfliktusok fellángolhatnak újra, aminek nagy kihatása lehet az Európai Unió energiapolitikájára. Örményország Azerbajdzsán témájában úgy gondolom, a belpolitikai helyzetet jobban fel kell mérnünk, és világosan be kell mutatni, tömören, de világosan, a hegyi karabahi bilaterális kétoldalú problematikát és annak nemzetközi jogi hatását. Zárásképpen elmondanám, hogy egyetértek Plenkovics kollégával, én is úgy gondolom, hogy mielőbb fel kell élesztenünk a Mediterrán Uniót, a Földközi Tengeri Uniót, amely gyakorlatilag soha nem is működött megfelelően. Nagyon is érezzük manapság, hogy nem működik jól ez az eszközünk, és a déli partnerségről szóló részben mindenképpen hangsúlyosan szerepelnie kellene annak, hogy mennyire kívánatos, hogy a Mediterrán Unió halva született ötletét, elgondolását valahogy fel kellene éleszteni. Ennyit szerettem volna mondani arról, ezekről a jelentésekről, amelyek nagyon tömören foglalkoznak a félvilággal, úgymond, de, mint ahogyan említettem, néhány dolgot még pontosítani kell. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem fogom elismételni mindazt, ami elhangzott. Mindössze néhány megjegyzésem volna először is. Szerius Wolski úr egy harmadik fél magatartására utalt. Örülök annak, hogy Szerius Polszki úr kitért erre, figyelmet szentelt ennek, hiszen ha emlékeznek rá, akkor a, az SND frakció volt az, amely sohasem feledkezett meg a harmadik fél magatartásának fontosságáról. Ez az oka annak, hogy több mint egy éve próbálkozunk már azzal, és a továbbiakban is folytatjuk ezen próbálkozásunkat, hogy a szelektív igazságszolgáltatás problémájára a megoldást találjunk, gondoljunk Julia Timosenkóra, de hát felsorolhatnék itt más példákat is. Mi ugyanis sohasem feledkeztünk meg a szélesebb stratégiai megfontolásokról. Arról, hogy Ukrajna és az egész szomszédságpolitika mennyire közvetlenül érinti az EU-t. Örülök tehát, hogy Szárius Volszki úr is felfedezte, mennyire fontos a harmadik fél által tanúsított magatartás. Úgy gondolom, hogy valóban mindannyiunknak támogatnunk kell ezt a stratégiai megközelítést. Fontos, hogy minden frakció támogassa azt, hogy konstruktív megoldásokat találjunk ezen megközelítés alkalmazásán belül, legyen szó Ukrajnáról, Grúziáról vagy a többi országról. Ukrajna és Grúzia kapcsán nekem még mindig nem tetszik, hogy egy szintre helyezzük ezt a két országot, tekintettel a szelektív igazságszolgáltatásra és a két korábbi miniszterelnök fogvatartására. Egyik ország javára sem válik ez, és nem is felel meg a jelenlegi helyzetnek. Az természetesen nem jelenti azt, hogy az emberi jogokat, a polgárjogokat, a demokráciát nem akarjuk támogatni, illetve a választásokon való szabad részvételt, de hiányoljuk a jelentésből azt, hogy legalább megemlítsük a korrupció elleni harcot például. A korrupció hatalmas problémát jelent az összes említett országban. Bizonyos személyek fogvatartásának az oka pontosan a korrupció, tehát ne hunjunk szemete fölött. Említsük meg a korrupciót. Továbbá a gazdasági integráció is fontos elem, mint a keleti szomszédság országaiban, tehát a keleti szomszédság országai közötti gazdasági integráció és a keleti szomszédság országa és EU közötti gazdasági együttműködés. Poszelt úr kitért a konfliktusokra, úgy gondolom valóban említeni kellene ezeket, és ugyanez igaz a déli szomszédságra vonatkozóan is. Szerintem itt a Magreb régiót kellene mindenek előtt hangsúlyoznunk. Hiszen, hogyha esélyt keresünk a sikerre a déli szomszédság országaiban, gondoljunk a Marokko és Algéria közötti konfliktusra, illetve problémákra, akkor a megoldást a Magreb jelentheti. Tehát ne feledkezzünk meg a regionális együttműködés nyújtotta lehetőségekről a Magrebben és más egyéb régiókban. Köszönöm. Rövid. Ebben, ebben a jelentésben, ha lehetséges, akkor létre kéne hozni egy rendszert. Azt tetszik, hogy a déli partnerségről is szó van, tudjuk, hogy országonként is be lesz mutatva, hogy mi történik. Az is továbbá, hogy mi mit várunk magunktól és a bizottságtól ebben a kapcsolatrendszerben. A keleti partnerségben először két nagy fejezet fogalmazódott meg, ugye, hogy általában mit várunk magunktól, másoktól. Ez nem téves, helytelen, amit itt leírunk, de Szerintem az izgalmas dolog akkor kezdődik, amikor az egyes rész akkor kezdődik, amikor az egyes országokról kezdünk beszélni, és amikor az országokról beszélünk majd, akkor ott részletekbe, jobban részletekbe kell majd menni, mint ahogy itt ezt tettük, illetve ha lehet, akkor már itt is, vagy egy következő jelentésben ezt mindenképpen meg kell tenni, tehát mélyrehatolóbb. Nem halljuk az elnököt? Hittem, hogy most a déli oldal kapja meg a szót. Pancéras úr. Béne. Ovviamente non, alcune cose non potevano essere scritte perché la relazione... Persze, pár dolgot nem tudtunk beleírni, már csak azért sem, mert még a nyár előtt írtuk meg ezt a jelentést, és például délen állandóan változnak az események, úgyhogy majd a módosításokon keresztül tudjuk korrigálni mindezt. Úgyhogy még egyszer köszönöm mindazoknak, akik fel szólaltak, azoknak, akiknek tetszett a munkám, de azoknak is, akiknek nem. De mi is az, amit mindenképpen szeretnék elmondani? Annak érdekében, hogy elkerüljük az egyszerű retorikai fogást, talán sokkal őszintének kellene lennünk egymással mindig az történik, hogy a prioritásokat felismerjük, és aztán ez nem tükröződik sem a politikai választásainkban, sem pedig a költségvetésünkben. A szomszédságpolitika és az Európai Unió külpolitikája két különböző dolog, de úgy tűnik, hogy a szomszédságpolitika tulajdonképpen külpolitikai feladat, de mintha ők nem állnának a helyzet magaslatán. Ugye vannak olyan országok, akik néha úgy gondolják, hogy nekik katonailag be kell avatkozniuk egy adott helyzetbe, és nehéz lesz őket megakadályozni ebben. Ez pedig így nem helyes. Nem tudom, hogy a jövőben mit tehetnénk ezzel kapcsolatban. Közösen tudjunk fellépni. Nem szabad azt sem elrejtenünk, hogy a kelet és a nyugat hosszú időn keresztül, a szomszédságpolitikán keresztül mindig egyfajta dialektikus viszonyban volt. Tehát korábban kelet felé tekintettünk, aztán délre, majd megint keletre, és most megint délre. Márpedig azt hiszem, hogy mind a két irányt egyforma fontossággal kellene kezelnünk. A múlt hibáin felül kell tudni emelkedni, hiszen hosszú időn keresztül itt Európában a régió stabilitását összekevertük a rezsimek fennmaradásával, és úgy gondoltuk ezek után, hogy elég lesz ezekben az országban egy szabad választás ahhoz, hogy demokratikus útra lépjenek ezek az országok. Hát ez nagy hiba volt így gondolni. Amikor Roosevelt későn értette meg a nácizmus előretörését Európában, akkor ezzel kapcsolatban Churchill azt mondta, hogy hát igen, az amerikaiakra mindig számíthatunk, ők a jó megoldással fognak előállni, majd akkor, amikor minden egyebet már kipróbáltak. Nos hát jó lenne, hogyha ez nem ismétlődne meg Európával kapcsolatban, tehát hogy majd megtaláljuk ugyan a helyes utat, de csak miután nagyon sok rossz utat kipróbáltunk. a, dél, a déli szomszédság olyan témaköröket is magába foglal, amelyek közvetlenül érintenek bennünket. Gondolok a bevándorlásra vagy a terrorizmusra. Tehát ezért jó lenne, hogyha ebből az álságos viselkedésből végre kiszállnánk, és megértetnénk az európai államokkal azt, hogy hogyha a déli szomszédságba befektetünk, idézőjelbe téve, akkor meg tudunk előzni olyan problémákat, amelyek egyébként itthon belpolitikai problémáként találunk majd. Találkozunk majd velük. Ezért lenne nagyon fontos az, hogy politikai értelemben a jövő felé nézzünk, de legyünk felszerelkezve. Ismerjük a helyzetet, és nem mindenki csak a saját szomszédjaira tekintsen, hanem legyen egy általánosabb, egy globálisabb megközelítés is. Mert úgy tűnik, hogy ez a fajta európai külpolitika, amelyről beszéltem, gyakorlatilag nem létezik. Fel kell éleszteni halóporaiból. Thank you, Chairman. Uh, may... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy Megpróbálunk majd mindent a módosítókból a lehető legátfogóban beépíteni a szövegbe, és köszönöm mindenkinek, aki megjegyzést fűzött a tervezethez a vita során. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a jelentés, illetve az állásfoglalás miről nem kell, hogy szóljon hiszen voltak nagyon jó meglátások, nagyon jó hozzászólások, de szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a szövegnek nem az a célja, hogy helyettesítse a már meglévő specifikus országokra vonatkozó e, jelentéseket. Nem is célja, hogy a két forgó régió összes problémáját megoldja, vagy hogy teljesen új irányt szabjon a szomszédsági politikának, hiszen ennek út van a helye. Ez a szöveg szerény, cél tűzött ki maga elé, csak felkívánja mérni a kelet és déli szomszédság helyzetét egy különleges pillanatban, mégpedig a Vilniuszi csúcs találkozót megelőzően. És megpróbál például a külügyi szolgálatnak, vagy az Európai Bizottságnak egyfajta iránymutatással szolgálni tehát sokkal szerényebb ambíciói vannak ennek a szövegnek, mint ahogyan azt egyesek itt szeretnék. Teljesen egyetértek egyébként az elhangzottakkal, de ez a szöveg nem tűzhet ki ilyen ambiciózus célokat. Egyrészt a terjedelme miatt, másrészt pedig a célja miatt. Ezek lettek volna az általános megjegyzéseim. Röviden kitérnék néhány meglátásra, néhány megjegyzésre. Sügyec úr, meg kell vitatnunk ezt a Grúzia-Ukrajna kérdést, illetve az ezzel kapcsolatos fenntartásait. Most nem fogok részletesen szólni erről. Tenok úr, egyetértek azzal, hogy nem lehet egységes, egyetlen megoldást ráerőltetni mindenkire, de a magam részéről én szeretném elmondani, hogy én személyesen egy személyre szabott, a személyre szabott megoldások híve vagyok. Tehát igaza van abban, amit mondott, de hát ez már szerepel a szövegben. Nejc asszony, ami a költségvetési vetületet illeti, teljesen igaza van. Ezt össze kell kapcsolni a jogok kérdésével. És ha meg lesz a többéves pénzügyi keret, akkor pontosítani is tudunk majd ezen de összességében egyetértek a javaslatával. Ana Gomez, először is használom a vörös vonal fogalmát, de ezt szoktuk használni politikai szövegekben, és ez egy politikai szöveg. Most lehet arról vitatkozni, hogy ez egy rózsaszínű választóvonal, vagy egy vörös színű, szerintem vörös, és nem is a leghatározottabb megfogalmazást alkalmaztam. Zsiriec úr nagyon sokkal határozottabban fogalmaz, és a frakcióbeli kollégái is sokkal határozottabban fogalmaznak. Ami az Európai Uniós perspektívát illeti, világos szeretnék lenni. Ez nem kifejezetten a tagsági perspektívát jelenti, ha azt jelenteni, akkor tagsági perspektívát emlegetnénk. Az európai perspektíva a az együttműködésen kereszt, együttműködéstől kezdve a társuláson keresztül a privilegizált partnerségig bármit jelenthet. Lehet értelmezni az európai perspektívát tagsági perspektívaként, de ez így nem áll benne a tervezetben. Tehát én ezzel megkívánom védeni ezt a fogalmat. Ami Azerbajdzsánt illeti, én diplomatikus nyelvezetet használok a szövegben, gondolom ezt önök is észrevették. Kérem, vegyék észre, nem azt mondom, hogy az emberi jogok és a demokrácia területén vannak hiányosságok, hanem hogy komoly hiányosságok vannak. Ez a lehető legtömörebb megfogalmazás az én szempontomból. De még egyszer hangsúlyoznám, nem Azerbajdzsánról szóló jelentéssel van dolgunk, ami Grúziát illeti. A terjedelem megint nem hagy túl nagy mozgásteret, de egyetértek a, azzal, amit elmondott. Mindez azonban benne áll már a Grúziáról szóló jelentésünkben. Ami Ukrajnát illeti, szóltak Oroszországról, nyilvánvalóan júliusi a tervezet, majd a legújabb fejleményeket még be kell építeni a szövegben. Jubcseva asszony. Az én személyes véleményem nem annyira fontos, de ha megnézzük, hogy az AFET külön ülésén az Ukrajnáról szóló vitában mi hangzott el frakciókon átívelően, hát egy egységes álláspont bontakozott ki. Én nem fogok itt mérsékeltebben fogalmazni, azért, mert figyelembe kell vennem, hogy a szakbizottságnak mi az egységes irányvonala. Ami a szelektív igazságszolgáltatást illeti, én úgy gondolom, nem megyünk túl messzire a jelenlegi tervezetben, hiszen az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek ez az álláspontja. A szelektív igazságszolgáltatás egy olyan gyakorlat, amelyet a 2012 külügyi tanácsa megfogalmazásában meg kell szüntetni. Három pont egyike, három megszüntetendő gyakorlat egyike ez a szelektív igazságszolgáltatás. A külügyi szolgálat és ez a parlament is ezt az álláspontot képviseli. Posszelt úr, igaza van, utalhatnánk az úgynevezett fagyott megreket konfliktusokra is, ahogyan mások említették, a korrupciót is megemlíthetnénk, és az összes többi hiányosságot az érintett országokban, de hogyha minden különböző problémát és hiányosságot felsorolunk, akkor a száz oldalt is meghaladja majd a szöveg terjedelme, de igaza van, ezen konfliktusok fontos szerepet játszanak. Ami az ön provokatív megjegyzéseit illeti, Libor. Nagyon örülök, mert amikor augusztusban fejlődésnek indultak a dolgok, akkor gratuláltam Szvoboda úrnak, és úgy gondolom, hogy nem csak Ukrajna esetében, hanem az egész keleti partnerség esetében beindult valami, és utána Szvoboda úr azonnal meg is változtatta álláspontját. Nem tudom, itt van-e az Európai Bizottság képviselője, úgy látom, úgy látom igen. Ugyanis hirtelen már nem kereskedelmi kérdésként kezelték az ügyet, hanem politikai kérdésként. Ez pedig annak volt köszönhető, hogy az Európai Parlament két legnagyobb frakciója azonos álláspontot képviselt és egységesen lépett fel, és ennek én nagyon örülök. Ami Ukrajnát és Grúziát illeté, egyetértek az elhangzottakkal, és Sivjec úr álláspontját képviselem én, és erről kemény vitát kell folytatnunk. De hadd mondjam el világosan, a szelektív igazságszolgáltatás nem az emberi jogokról szól. Ez a gyakorlat a demokrácia alapjait érinti. E követelmény teljesítése nélkül nem lehet szó közeledésről, hiszen, hogyha a szelektív igazságszolgáltatás gyakorlatát alkalmazunk, megöljük a demokráciát. Tehát fontos először is a demokrácia alapjait megteremteni, és utána beszélhetünk az emberi jogokról. Tehát, hogyha például egy potenciális elnök jelöltet, vagy kormányfő jelöltet nem korrupció miatt, hanem vetik börtönbe, hanem azért, mert ellenzéki politikus, és ez történt Julia Timosenko esetében, akkor szelektív igazságszolgáltatás ügyével van dolgunk. Ez a definíció. Korrupció, integráció, ezeket említettem. És Fleckenstein úr, köszönöm a megjegyzését. Elmondta ugyanis, hogy nem szabad az egyes országok esetében részletekbe bocsátkoznunk, ön ezzel támogatta gyakorlatilag azt a megjegyzésemet, amelyet már elmondtam az elején. És hát lesz egy Vilnius utáni szövegünk és a tervek szerint. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő napi rendi pontunk következik Szalák Franka úr jelentése az Európai Unió általános költségvetése 2014-re. Itt az összes, tehát a teljes költségvetésről lesz szó, és Szelefránka úrnak adom meg a szót. Gracias, eh, gracias, señor presidente. Eh, creo que los colegas. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a kollégák jól tudják azt, hogy milyen adatokról is fogunk a mai napon beszélni, hiszen sokat vitáztunk már erről egészen a nyár kezdetéig. Mindenki tudja azt, hogy 11,5, nem, 12,5 százalékos csökkenésről beszélünk, tehát hatalmas a összegkülönbség. Az AFED szempontjából mi azt szeretnénk elérni, hogy vissza tudjunk jutni a múltévi szintekre, a kifizetések területén, illetve a kötelezettségvállalások területén is. Egy új nomenklatúrát vezetnek be a 2014-es költségvetésbe, amely egyébként már a 2014-2020-as költségvetési keretbe tartozik. A negy, négyes fejezetben egyébként egy 14%-os növekedést tapasztalhatunk, tehát itt egy óriási ellentmondást is láthatunk. Nos, hát mi, mint külügyi szakbizottság, azt hiszem, hogy csak egyfajta árnyalását tudjuk ennek a képnek elérni most már. Sokaknak nem tetszik ez a költségvetés, de vannak olyanok is, akik kifejezetten örülnek annak, hogy csökkentették a költségvetést, de itt igazából egy politikai természetű vitának vagyunk tanúi. Ezekkel kapcsolatban a szárnyékjelentéstevőkkel együtt egy szóbeli kérdést szeretnénk intézni. Nagyon rövid az idő, már csak azért is, mert szeretnénk minél hamarabb megtudni, hogy a miniszterek tanácsa mit is gondol a külügyi szolgálat szerepéről. Én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha visszatérnénk ahhoz a megfogalmazáshoz, amelyet a mi szakbizottságunk ajánlott az Európai Bizottság, illetve a tanács illetékes szolgálatainak megkettőződéséről külügyi témában. Ez szerintünk nem jó, felesleges, tehát ezzel kapcsolatban szeretnénk egy szóbeli kérdést feltenni. Az, hogy mit melyik költségvetési sorba teszünk, ez ennek fényében tudnánk igazából eldönteni. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy 40%-kal csökkenthetnénk a külön megbízottakra vonatkozó költségvetési sort egészen addig, amíg nem tudjuk elérni azt, hogy ezt átcsoportosítsák, ezt az összeget a külügyi szakbizottsághoz, illetve hogy a külügyi szolgálathoz. 2013-as szintről beszélünk, ezzel kapcsolatban módosításokat terjesztettünk be Munyic képviselővel együtt és a szocialistákkal együtt. Ezek tehát a célok. Szeretnénk elérni azt is, hogy bizonyos kifizetési irányzatok tekintetében az Európai Parlament szívéhez közél álló témák is nagyobb hangsúlyt kapjanak. Például a választási megfigyelő missziókra gondolok. Szeretnénk azt is elérni, hogy a bizottság eredeti költségvetés tervezetének javaslatához visszajussunk, visszatérjünk. Ugyanezt el lehet mondani egyébként az ECI-ról, az ASEAN-ról és a Latin Amerikához fűződő viszonyainkra vonatkozó költségvetési sorokról. És hát ugye nem tudom, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a parlament egy nagy közös erőfeszítést tegyen, hiszen a külügyi, szak, a külügyi szolgálat munkáját folytatni kell, és vannak olyan alapadatok, amelyeket mindenképpen be kell tartani, és ezt szerintünk nekünk is a FED szakbizottságként koherens módon kell támogatnunk. Az árnyékjelentéstevőkkel egyeztettünk, én remélem, hogy mindezek fényében sikerül majd egyességre jutni annak érdekében, hogy minél hamarabb el tudjuk mondani véleményünket. Köszönjük szépen Szelefrekka úrnak, most pedig Nagy Ámor asszonynak adok szót. Mondjuk, de úr asszonynak fontosabban. A 2012-es költségvetés nagyon fontos, de látjuk, hogy a tanács által javasolt nagy megszorítások érvényesülnek. Szelefranka úrnak, aki a szerző, azt szeretném üzenni, hogy mi elutasítjuk ezeket a főleg a külügyi politika területén megvalósított hatalmas megszorításokat. Minden intézmény megtette a javaslatát, de az előző költségvetéshez képest 12%-os csökkentés, miközben valamennyien egyetértünk azzal, hogy valamilyen takarékosságra szükség van, ez ellehetetlenítheti az európai külpolitikát általában véve. Minden költségvetési sort meghúztak, amelyet az AFET bizottság valaha javasolt. Ezért hat fő módosítónk van, és Szelafranka úr is egyetért azzal, hogy ez a 12,5 pontos érték nem felel meg távolról sem az, Európa, sem az Európai Bizottság, sem az Európai Parlament eredetei, eredeti ambícióinak, és ha azt akarjuk, hogy külpolitikánk a közel-keleten, és aztán arról nem is beszélek, hogy Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, illetve a fejlesztési támogatásaink hatékonyan működjenek, eljussanak egyáltalán a válságok színhegyeire, akkor ez elfogadhatatlan. Más frakciókkal is egyébként ebben egyetértünk. Legalább a 2013-as szint megőrzése a minimum ö, követelés, amit ennek a bizottságnak meg kell fogalmaznia. Minél több a megszorítás, annál ambiciózusabbak leszünk egyes céljaink tekintetében. Ö, a hiányt a különböztetett ambícióval kell, hogy pótoljuk. Kíván-e még bármelyik árnyék előadó megszólalni? Lőzünk, asszony, parancsoljam. Véleményünk szerint a Gue Engél véleménye az, hogy nem csak el kell utasítani ezt, hanem differenciáltan kell eljárni, tehát például a külügyi kiadások között a tisztán katonai és a civil katonai együttműködési pénzeket meg kell különböztetni, és ezeken a területeken igenis lehet takarékoskodni. im és ink arra irányulnak, hogy az egyes konkrét politikai területeket részletesebben határoljuk körül, hogy mit is jelent számunkra a civil külpolitika, mit jelent az, hogy igazságos külpolitika, és ha ez tudható, akkor az er-, ehhez szükséges értelmes összegeket el kell fogadni, más tületeken pedig igenis lehet ö, csökkenteni az eddigi hatalmas pazarlást. Nem akarok most részletekbe bocsátkozni, a módosítóink majd tartalmazzák ezeket. Szala Franka úr kíván esetleg még akkor erre valamit reagálni? Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy elég világos most már a helyzet, és a különböző aggodalmakat felírtam. Bizonyos szempontból egyet is értek ezekkel, például a civil társadalomra vonatkozó kérdésekkel. Erre a módosításokban mindenképpen ki kell térni, ami pedig a helye vetületét ennek a kérdésnek. Nos, hát ez egy stratégiai kérdés valóban, hiszen itt ebben a szakbizottságban is már sokat vitáztunk Cyrus Wolski úr javaslatáról, illetve a szocialisták javaslatáról is, tehát vannak itt olyan hatalmas új helyzetek, amelyekre nem tudunk majd megfelelőképpen reagálni a jelenlegi pénzügyi kereteken belül és nagyon fontos éppen ezért a biztonság, illetve a honvédelem kérdése is. Fontos az, hogy ezt kevesebb pénzből nem lehet felelősség teljesen megvalósítani, ezek fontos politikák, és a parlament ezt nem tudja vállalni. Hiszen a parlament, ne felejtsük el, hogy az egyik költségvetési szerve. Munyisz képviselő is rámutatott arra, hogy ez egy rendkívül fontos téma, egész egyszerűen csak azért, mert a 2014-es év az új pénzügyi keretnek az első éve, és fontos az, hogy odafigyeljünk erre, hogy ne valósuljanak meg ezek a drasztikus csökkentések, amelyeket, amelyekről javaslatot kaptunk. Az biztos, hogy senkinek sem fog tetszeni az, hogy ennyire mély csökkentéseket láthatunk ezeken a fontos fejezeteken. Éppen ezért fontos lenne az, hogy az Európai Unió pénzügyi kereten belül a prioritásait meg tudja védeni. És ezt gondolják egyébként a különböző frakciókból is, az árnyékjelentéstevők ebben egyetértünk. Fontos lenne az, hogy odafigyeljünk az összegekre. Tudjuk azt is, hogy itt egy taktikai kérdésről van szó. Tudjuk azt is, hogy hogyan működik a költségvetési vita, el fogjuk küldeni a Költségvetési Szakbizottságnak a véleményünket, és majd ők visszaküldik azt, hogy melyik javaslatunkat tudják elfogadni, melyiket nem parlamenti képviselendő álláspontként. Szerdán fogunk erről majd véglegesen dönteni, és konkrét formába kell majd önteni ezeket az összegeket is előbb vagy utóbb. Köszönöm szépen. Start, uh, dealing with the... Köszönöm szépen. Nos hát akkor, amikor a pénzügyminiszterekkel beszél az ember, akkor az abból kiderül, hogy e, ha egyszer sikerül elvenni valamennyi pénzt, akkor az örökre elveszett, úgyhogy teljes mértékben egyetértek önnel. Csak egész egyszerűen szeretnék arra figyelmeztetni, hogy erről ugye szeptemberben kell majd benyújtani a módosító Négy asszony következik. Az igazságszolgáltatási rendszerekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Kacsin kolléga nevében minden kollégának, aki módosítót nyújtott be. A véleményt így határozottabb hangvételűvé tették, világosabbá, és remélem így hasznosabb lesz majd a Költségvetési Szakbizottságban dolgozó kollégák számára. Kacsin kolléga, de az egész frakciónk nevében is Három fontos elemet emelnék ki a véleményben először is. Hangsúlyozza a vélemény azt, hogy folyamatos legyen a bírók és ügyészek továbbképzése, ez elengedhetetlen. A folyamatban lévő és a jövőbeni igazságszolgáltatási reformok sikerességéhez. Másodszorban a igazságszolgáltatási reformokban remélhetőleg sikerül mielőbb bevezetni a szükséges intézkedéseket, amelyeket a bolgár és a román csatlakozás előtt elszalasztottunk. A nyugat-balkáni országokban nagyon súlyos hiányosságok vannak, különösen a szervezetbűnözés és a rendszer szintű korrupció területén, az ottani politikusok, politikai pártok és intézmények mindenképpen támogatásra tartanak igényt egy megfelelő rendszer képítésében. Másodszorban, illetve harmadsorban szeretném elmondani, hogy a parlamentnek és a civil társadalomnak aktívan részt kell vennie a megvalósítás, a monitorozás és az, az értékelés munkájában, am, ami az IPA által finanszírozott projekteket illeti, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a reformok sikeresek legyenek. Saját országainkból is tudjuk azt, hogy az igazságszolgáltatás reformja egy folyamat sohasem ér véget, hiszen a társadalmak is folyamatosan fejlődnek, a dolgok fejlődnek, és az igazságszolgáltatásnak mindig alkalmazkodnia kell a végbe menő változásokhoz. Igaz ez a mi országainkra, és igaz a szóban forgó országokra is. Köszönjük. Köszönöm szépen, Franka úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kukán úr, az én frakcióm jelentéstevője megkért, hogy helyettesítsem őt a mai eszmecserében, mert ma délután sajnos nem tud itt lenni. Az ő nevében szeretnék néhány szót hozzáfűzni a véleményhez, amelyet Nájc asszony Kacsin úr urat helyettesítve bemutatott. Kukán úr azon a véleményen van, hogy Kacsin kolléga véleménye jól tükrözi a politikánk prioritásait, Megfogalmazza tehát, hogy előrelépésre van szükség a szervezet bűnözés elleni harcban, meg kell reformálni az igazságszolgáltatást. Ezek a további bővítés nagy prioritásai. Ebben támogatást kell nyújtani, de a támogatást is a prioritások teljesítéséhez kell kötni, és megfelelő anyagi támogatásra is szükség van a gyakorlati megvalósításhoz. Emellett úgy gondoljuk, eseti alapon meg kell vizsgálni az elért eredményeket a reformok területén, és világos intézkedésekre is szükség van a szervezett bűnözés elleni harcban és a korrupció elleni harcban. Fontosnak tartom továbbá, és Kukán úr ezt mindenképpen fokozottan szeretnék kiemelni, hogy a pénzeket hatékonyan költsék el. Esett már szó az Európai Unió költségvetésében megmutatkozó nehézségekről, úgy gondolom mindenki támogatni tudja azt a célkitűzést, hogy a meglévő eszközöket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák az érintett országok. Összességében, elnök úr, a frakció pozitívan látja a véleményt, az összes bekezdést és az összes módosítót is támogatja, mindazon módosítókat, amelyek a szóban forgó célok megvalósítását szolgálják. Elnök, köszönöm. Gomes asszony. Igen, hát én is az ár... Én is helyettes. Ár... Én is helyettes vagyok itt. Kofán kollégát képviselem. Ő kért, hogy helyettes szóljak. Az jog érvényesítése minden tagjelölt országban továbbra is kihívás. Az európai családhoz való csatlakozás csak ez azonban feltétel, ezért a parlament közelről figyeli majd az igazságügyi rendszer reformját, az átalakításokat valamennyi tagjelölt országban, és hangsúlyozza annak a jelentőségét, hogy a korrupcióval szemben fel kell venni a harcot. Nagyon fontos továbbá, hogy hosszú távú stratégiája legyen az Európai Uniónak a civil társadalmi kezdeményezések felkarolására, az átláthatóság és a korrupció ellenes küzdelem megerősítése érdekében. Rövid időn belül meg kell valósítani a rendszer kiszámíthatóságát, az igazságügyi rendszerét a polgárok és a gazdasági szereplők érdekében. Azokban az országokban, ahol késik ezen projektek megvalósítása, ott több támogatást és több biztatást kell a bizottságnak nyújtania. Reméljük, hogy az eddig elért eredményeket sikerül megőrizni, és javaslatainkat támogatják. Steel úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A korrupció elleni küzdelem. Dava. To pitanje je toliko relevantno és nem mindegy, hogy milyen projekt kasszából finanszírozzák az egyes programokat. Nézzék csak meg, hogy milyen cikk címeket találok az újságokban. A mai bosznia-hercegovinai lapok egyik kében a főcím az, hogy, rossz, hogy kirabolják az országot, itt a külföldiek. Itt világ, tiszta vizet kéne önteni a pohárba. A korrupció elleni harc annyira fontos egy demokratikus állam létrejöttekor, hogy ennél nagyobb prioritás nincs, ezért az Európai Parlamentnek segíteni kell a legális és jól működő intézmények kialakítását. És persze el kell kerülni, hogy ne legyen intézményi szintű majd a korrupció, mert ilyesmi is előfordul, hogy az EU által finanszírozott új intézmények már is korruptak. Füle biztos Ebben a témában egyébként októberben ülést kezdeményezett, egyeztetést korrupció ügyben, és ez jól is van így. A bővítésű DG-től van itt képviselő, úgyhogy most a bizottságnak adok szót. Köszönöm, elnök úr! Megerősíthetem az Európai Bizottság nevében, hogy egyetértünk azzal, hogy mennyire fontos a független igazságszolgáltatás és a korrupció elleni harc. Ez tavalyi bővítési stratégiánkban is világosan megfogalmazódik, ahol egyébként már utaltunk a majd elkövetkezendő bővítési stratégiai papírra, amely most októberben fog kijönni. Az új, az úgynevezett új megközelítés, az új a 23-as, 24-es fejezettel kapcsolatos megközelítés a tagjelölt országokkal kapcsolatban azt jelenti, hogy a bizottság ezeket a kérdéseket a tárgyalások élére tűzi fő prioritásként kezeli. A Tipetú rendelet, amely a folyamatos bővítési pénzügyi támogatásról szól, egyébként előírja hogy az elért eredményeket, a folyamatokat nagyon szorosan nyomon kell kísérni, és lehetővé teszi nekünk, hogy az elért eredmények arányában, tükrében a pénzeket bizonyos mértékig agyusztálja a helyzethez. Az elfogadandó programok, amelyeket a bizottság tervez, ezért majd mérhető indikátorokat tartalmaznak a tekintetben, hogy sikerült-e ezeket az alapcélokat elérni. Hogy mi is a kellő támogatási összeg mondjuk egy korrupció ellenes harcban és az igazságügy reformjakor figyelembe kell venni azt is, hogy mekkora egy adott ország abszorpciós kapacitása. Azok a jobbítások, reformok, amelyekre szükség van az igazságügy területén és a csalás elleni küzdelemben, nem feltétlenül igényelnek hatalmas támogatási összegeket. Ebben értünk, egyetértünk az előadóval abban, és az tisztelt képviselőkkel, akik ma megszólaltak ugyancsak, hogy hosszú távú beruházásnak kell ezt tekinteni, és hosszú távú stratégiai keretet kell ennek a folyamatnak adni. Itt ugye a mentalitást kell megváltoztatni egy-egy adott országban, és ez nyilván nem működik egyik napról a másikra. Itt a közvélemény, a média, az egyéb tudatformáló tényezők, a civil szervezetek szerepe mind-mind fontos, de különböző tényezők, és persze a nemzeti parlamentek szerepe is, hogy ők is akarják és képesek legyenek mérni az előrelépést, tehát nagy koalícióra van szükség olyan értelemben, hogy mindenki, akinek joga, kéne, hogy legyen egy jogállamban, annak össze kell fogni ennek érdekében. Nétsz asszony kíván -e ehhez hozzáfűzni bármit? Nem, köszönöm szépen. És köszönöm mindenkinek a megszólalást, és összefoglalásképpen azt mondanám, hogy úgy tűnik, hogy nagy vonalakban egyetértünk a programok és finanszírozások tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most azonnal a következő napi rendi pont következik. Ez pedig az Európai Közösség és Jordánia közötti euró megállapodáshoz csatolt megállapodásról szóló jegyzőkönyv. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy önök elé terjeszthetem azt a tervezetet, amely az EU és Jordánia megállapodását hivatott szabályozni. Itt ugye egy jegyzőkönyvről van szó, amely az európai közösségek, illetve Jorvánia, Jordánia között jött létre az euromediterrán társulási egyezmény fényében. A jegyzőkönyv követi azokat az általános alapelveket, amelyeket a korábbi jegyzőkönyvekben már megalkottunk más euromediterrán országokkal. A tanács elfogadta a bizottság javaslatát amelyben azt javasolják, hogy európai szomszédságpolitikai szempontból vegyenek részt különböző európai programokban. Ez 2007-ben történt. Ezután az Európai Tanács irányelveket kért a tanácstól, a bizottságtól, és ezeket el is fogadták. Algéria, Örményország, Azerbajdzsán, Jordánia, Izrael, Marokkó, Palesztina, illetve Ukrajna tekintetében. ...2011 márciusában pedig Jordánia kifejezésre jutatta érdeklődését a nyitott programokban való részvételre az Európai Uniós szomszédságpolitikába tartozó partnerországokra vonatkozó programokról van itt szó. Nos, az Európai Bizottság tárgyalásokba fogott Jordániával és egy jegyzőkönyvet írtak a folyamat végén. majd a tanács elfogadta a szövegeket, és most itt vannak. Remélem, hogy az EU, illetve az Európai Parlament hozzájárulását kérik most. Nos, én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben rendkívül fontos lenne az, hogyha az Európai Parlament minél szélesebb körben tudná támogatni a jegyzőkönyvet, hiszen önök is tudják, hogy Jordánia egy nagyon szegény ország, nincsen túl sok természeti kincse, nincsen például kőolaja, és rendkívül pozitív szerepet vállalt a régió konfliktusainak kezelésében, illetve nagyon sok országban a helyzet tovább romlását tudta megakadályozni, ráadásul hatalmas menekült hullámmal kell megküzdenie. Az, már az iraki háború során is ez volt a helyzet, most pedig több százezer menekült érkezik Szíriából. Mindent megtesz a menekültek segítésének érdekében, de akkor ez a menekült hullám, hogy tulajdonképpen azt kockáztatják, hogy a Jordán társadalmat fogják töredezetté tenni, a hatóságok pedig éppen reformokat döntöttek el, tehát azt hiszem, hogy ebből a szempontból nagyon jó jelzésértékkel bírna az, hogyha az Európai Parlament segíteni ezt a folyamatot a jegyzőkönyv támogatásával. Mert ezzel a jordániai emberek, illetve Jordánia számára küldenénk egy pozitív üzenetet el, elnök, köszönöm, de Kejzer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy mértékben teljesen egyetértek az elhangzottakkal. Nejc asszony, jelentésével, és egyetértek azzal is, ahogyan ő politikai szempontból a mai Jordániát elemezte. Néhány kisebb kérdést szeretnék felvetni, amelyek inkább csak árnyalják a képet. Az első. Valóban a szíriai menekültekre vonatkozik, hiszen ez egy szomszédos ország, Jordánia nagyon kemény árat fizet most a szíriai háború idején, és tulajdonképpen azt kockáztatja, hogy az ország stabilitása is kockán forog. És a jordán hatóságok befogadták a szír menekülteket, de a szíriai palesztin menekülteket nem engedik be Jordániába, Libanonba se, hát gyakorlatilag tájföldig kell elvenniük, és ez szerintem megmagyarázhatlan, tatlan. Nagyon sürgős ez a helyzet. Aztán egy második gondolat, amelyet szintén be kéne építeni az anyagba. Szerintem Jordánia mediátor szerepét, közvetítő szerepét kellene felvetni a közel-keleten betöltött közvetítő szerepe miatt. Jordánia mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdasági, szociális reformokat hajtson vége, reméljük azt, hogy ezek meghozzák majd gyümölcseit, és reméljük azt is, hogy ezt a szociális igazságosság mellett fogják tudni bevezetni. Hatalmasak a feszültségek ebben az országban, nem csak a menekültek miatt, mert vannak belpolitikai problémák is, illetve belső problémák is, és lehet, hogy támogatni kellene a kormányt, hogy minél inkább a szociális igazságosság útjára lépjen. Egyébként pedig gratulálok Nejc asszonynak a munkájáért és ráadásul nagyon röviden és velősen sikerült neki megfogalmazni a mondani valóját. Elnök, köszönöm szépen. Neis asszony, hozzá kíván még fűzni valamit? Nem, köszönöm meg szépen Veroniknak az elhangzottakat. És majd megnézzük azt, hogy hová tudnánk beiktatni az általa javasolt megjegyzéseket, amelyek egyébként nekem is teljes egyetértésemre találnak. Elnök, köszönöm szépen. Uh, yes, the deadline, the deadline for a... Módosítások beterjesztésének határideje szeptember 4, 6 óra. Now, we have a short interruption and uh, I will let... Most röviden megszakítom az ülést, és gyakorlatilag nem fogjuk 6.30-kor elkezdeni az ártülést, hanem korábban, ugyanis Devonport úr valószínűleg már 5 perc múlva itt lesz. Vagy már itt is van? Igen, ott van. Megvárjuk tehát az elnökünket, valószínűleg 5 percbe telik, majd még megérkezik, és utána kezdhetjük a zárt ülést. És hangsúlyozom, még egyszer zárt ülésről van szó. In this circumstance. Mint ahogyan mindig is így szoktunk eljárni ilyen körülmények között.